Okay, hello everyone. Can you just have your seat? Jó napot kívánok mindenkinek, kérem, üljenek le, elkezdjük a szakbizottsági ülést. Our chairwoman... Elnök asszonyunk egy kicsit késni fog, viszont mi elkezdjük. Időben kezdünk. Nagyon sok mindenről kell döntenünk a mai napon. Nagyon sok információ hangzik ma el, úgyhogy bele is vágunk most. Először is nézzük a napi rend elfogadását. Megkapták a felülvizsgált rend tervezetet, módosult a 9. pont, a, az indonéziai Celben sziget tehát sújtó, földrengesek és szökő áratkövető helyzetről fog bennünket az ECO főigazgatóság tájékoztatni. Nem tudok semmiféle módosítást javasolni, ezért megkérdezném, hogy el tudnánk ezt a napirendet így fogadni, ahogy van. Ma nem megjegyzés? Nincs. Köszönöm szépen. Következzenek az elnöki bejelentések. Nézzük, a néppárt tájékoztatott bennünket arról, hogy az egyik dossziéval kapcsolatban módosul a jelentéstevő Frank Engels lemondott a költségvetéssel foglalkozó időközi jelentés dossziéjáról amiről egyébként ma fogunk szavazni. És Deliana Cogó fogja őt helyettesíteni. Ugyanez vonatkozik a deve vélemény, arra deve véleményre is, amely a 2021-2027 közötti több éves pénzügyi tervről szóló tanácsi rendeletre vonatkozik. Továbbá az Európai Think Tank csoport nyilvános vitája szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Think Tank csoporttal a jövő héten lesz egy nyilvános vitánk, szeptember, eh, bocsánat, október 17-én, fél háromtól fél hatig. Participation of Bill Gates and Federica Mogherini. Bill Gates és Federica Mogherini lesznek a vendégeink. A cím Innováció a fejlődésben. Az Európai Unió nemzetközi együttműködésének jövője. Megkaptátok a programot, és a vitára szóló meghívót is. Ezen a héten pedig ki fogunk küldeni egy emlékeztetőt is. Továbbá lesz egy rendkívüli ülésünk. Strasbourgban kerül erre sor november 12-én és a DEVE véleményekről fogunk szavazni a Horizon dosszié kapcsán a rendelet és a határozat a témák, és emellett a DEVE véleményről, mely az INTA jelentéssel kapcsolatos, a Samoa az európai közösséggel aláírandó időközi partnerségi megállapodására vonatkozóan. Este 9-től 10-ig, 21 órától 22 óráig kerül sor erre az ülésre. Sajnos ez volt az egyetlen rendelkezésre álló időszak. A napirend tervezetet természetesen időben ki fogjuk küldeni. És akkor most nézzük a bizottság bejelentéseit. Megkérdezném, hogy a bizottságnak van-e bármiféle bejelenteni valója. Tessék, bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tájékoztatni szeretnék a következőkről. A szakbizottságot tájékoztatjuk arról, hogy a DEFCO főigazgatóságnak három dokumentuma lát hamarosan napvilágot, amelyek őket, önöket valószínűleg érdekelni fogja, októberben fogjuk ezeket közzétenni, most tartunk a véglegesítési szakaszban. A három dokumentum a következő, egyrészt egy munkadokumentum, a nemek esélyegyenlőségi tervével kapcsolatban, a második végrehajtási terv, a második dokumentum egy munkadokumentum a, az eredményekkel kapcsolatos keretről, harmadsorban pedig itt két dokumentumról van szó, az egyik egy munkadokumentum, a táplálkozás és élelmiszerbiztonság, és emellett lesz egy közös jelentés élelmiszerbiztonság témájában, amely a tagállamok és a bizottság előrelépését vizsgálja ezen a téren. Természetesen nagy örömmel fogunk eljönni a szakbizottságba, hogy megbeszéljük, megmagyarázzuk ezt a témát, ahogy önök gondolják, és még van valami, amit szeretnék önökkel megosztani. A jelenlegi uniós soros elnökség tanácsi következtetéseket szeretne elfogadtatni az említett három témában, három dokumentumra vonatkozóan. A külügyi tanács október 26-i ülésén, fejlesztési formációban. Köszönöm szépen. Van-e megjegyzés kérdés nincs. Köszönöm szépen. We move to uh, item. És akkor következzen a negyedik pont. Az egészséggel kapcsolatos fenntartható fejlesztési célokról fogunk beszélni. A végrehajtás harmadik événé, évében vagyunk, így aztán időszerű megnézni, hogy milyen tendenciák és kihívások mutatkoznak. A, mióta legutóbb beszéltünk erről a témáról, egyébként ez az áprilisi missziónk kapcsán történt, volt egy általános megbeszélésünk a WHO igazgatójával, a fejlődő országok egészségügyi rendszereinek erősítéséről beszéltünk. A harmadik cél 13 célkitűzéshez és 12 indikátorhoz, bocsánat, 38 indikátorhoz kapcsolódik, de emellett a fenntartható fejlődés nagyon sok egyéb aspektusához is. És más célok kapcsán is vannak egészséghez kötődő célkitűzések. Annak érdekében, hogy megértsük, a célok és az menetel közötti szakadékot meghívtuk Peter Sands urat, a Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ügyvezető igazgatóját, aki Előzőleg a közegészségügyi szférában dolgozott, banki ágazatban. Mostani pozíciójába 2017. novemberében nevezték ki. Emellett pedig Fanny Voigt-Swinklert is meghívtuk, a Global Health Advocates igazgatóját. Először Peter Sands úrnak adjuk meg a szót. Tessék. Thank you, Madam Chair, and thank you to the members of... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy beszélhetek a tuberkulózis, AIDS és malária elleni küzdelem globális alapjának a részéről felszólalhatok. Mi vagyunk a legnagyobb multinacionális támogató az egészségügyi területen, és az egyik legkonkrétabb céljai a fenntartható fejlesztési céloknak a hármas, ami a három legnagyobb ragályos betegségnek a megszüntetését, vagy az elterjedésének a csökkenését célozza. És sikerült az alapunk. Nagyon jelentős szerepet játszik a három betegség elleni küzdelemben. A nemzetközi finanszírozás 20%-át adjuk az étszerni küzdelemben, az USA után a második legnagyobb donorok vagyunk. A nemzetközi finanszírozásnak majdnem kétharmadát biztosítjuk a tuberkulózis esetében, és kb. 60%-ot, pontosan 57%-ot tesz ki a mi támogatásunk a malária elleni küzdelemből nemzetközi szinten. Ez összesen 4,2 milliárd dollárt tesz ki, legalábbis 2017-ben ennyi támogatást osztottunk ki, főleg kormányokkal küzdünk, működünk együtt, mert nem csak az a célunk, hogy az betegségek ellen fellépjünk, hanem a helyi kapacitások és egészségügyi rendszerek erősítése is feladataink közé tartozik. Hol legszegényebb országokra összpontosítunk, azokra, ahol a legnagyobb a betegségek káros hatása, a támogatások 65%-át a szubszaharai Afrikában osztjuk ki az Európai Parlament fontos szerepet játszott a globális, fund, a globális alap létrehozásában is. És a finanszírozásnak kb. az 50%-át adja. Az Európai Bizottság 475 millió eurós ígéretet, a nyolcadik legnagyobb donációs ígéretet adta 2018-ra. Eredményeink őszintén mondhatom, hogy rendkívüliek. És ezért nem én vagyok a dicsérendő, mert csak márciusban érkeztem pozíciómba. 27 millió életet sikerült megmentenünk, és hogyha azt látjuk azt, hogy milyen mértékben történnek az események, ez lenyűgöző. Afrikában 17,5 millió ember kap antiretrovirális készítményeket nekünk köszönhetően. 79,1 millió HIV tesztet végeztünk el, tehát óriási küzdelmet folytatunk ezen betegségek ellen, és nagyon jelentős hatásunk is van. A malária esetében több mint 40%-kal sikerült csökkenteni a betegség előfordulását, a AIDS-ben elhalálozottak száma szintén 40%-kal csökkent, és a tuberkulózis áldozatainak a száma is 20%-kal csökkent. Ezért a tuberkulózisra összpontosítjuk most az erőforrásainkat, mert itt látjuk a legnagyobb szükséget rá, legalábbis így döntött az ENSZ ezzel kapcsolatos legfrissebb határozata. A célunk az az, hogy a e három betegség előfordulását szüntessük meg. Elérhető ez a cél, azonban nem teljes mértéken rajtunk múlik. Új kihívások állnak előttünk időről időre, ezért változtatnunk kell a stratégiánkon, és több erőforrásra van szükségünk. De nem csak szűk körűen ezen betegségek eltörlésére do- összpontosítjuk az erőfeszítéseinket, arra is van szükség, hogy az egészségügyben életképes és fenntartható egészségügyi rendszereket hozzunk létre. Éppen ezért a globális alap jelentős részét erre költjük, igazgatási rendszereket, tájékoztatást, egészségügyi dolgozók képzését, beszerzést, szolgáltatásnyújtást támogatunk az alapból e cél elérése érdekében. Körülbelül egy milliárd dollárt költünk évente a fejlődő országoknak adott segítségnyújtás keretében az egészségügyi rendszereik javítására. Ez a legnagyobb támogatás, amit az egészségügyi rendszerek kapnak bármilyen multilaterális intézménytől. A fenntarthatóság kulcsa a helyi finanszírozás mobilizálása. Úgyhogy azt szeretnénk, hogy végső soron az országok majd a saját egészségügyi rendszeréket saját maguk tudják finanszírozni. Egy sor mechanizmust hoztunk létre, hogy ezt ösztönözzük, például társfinanszírozási előírásokkal. 15-17-ben 41%-kal növekedett a hazai finanszírozás az egészségügyben, és E felett további 40%-ot szándékozunk elérni 2018 és 20 között. Ez változt, megváltoztatja az országok helyzetét. Először látjuk azt, hogy például a HIV vírus elleni küzdelemre több a hazai forrás, mint a külföldi Afrikában. Még egy pont, ami rendkívül fontos a céljaink elérése szempontjából, ez nem más, mint a nemekkel kapcsolatos fellépések. Arra szeretnék rámutatni, hogy az új hív fertőzések a fiatal nők és a kamasz lányok közé, körében nagyon nagy mértékben fordulnak elő. A legsérülékenyebb populáció a hív tekintetében pont a fiatal nők köre. A nagyon mélyen rejlő nemek közötti egyenlőtlenségek, a szexuális erőszak, az oktatási hátrányok mind okai ennek, és ezért nagyon komoly erőfeszítéseket kell tennünk emberi és üzleti cél is, hogy megakadályozzuk, hogy egy 15 éves lány hív pozitívá váljon. Azzal kell zárnom előadásomat, hogy ismét köszönetet mondok a különböző tagállamok képviselőinek és az Európai Bizottságnak is, mert óriási támogatást nyújtottak mindjárt a kezdettől fogva a globális alapnak. Nagyon sok adófizetői pénzt kaptunk, de rendkívüli hatást értünk el ezzel. A feladatunk még nem zárult le. Ha azt szeretnénk, hogy 2030-ra három betegséget meg tudjuk fékezni, akkor továbbra is jelentős erőforrások ráfordítására lesz szükségünk, innovatívabbnak és hatékonyabbnak kell lennünk. A következő év kritikus fontosságú lesz a globális alap életében, mert a három, három éves ciklusunk közül a, har, a hatodik fog kezdődni, és a donor konferenciánkat októberben Macron úr fogja elnökölni. We'll give the floor. Köszönöm szépen. Fanny Wolfswinkler következik parancsolja. Köszönöm szépen. Én a Global Health Advocates-nél dolgozom, ez egy olyan civil szervezet, amely EU-s szakpolitikákat, fejlesztési, kutatási és egészségügyi szakpolitikákat vizsgál meg. Konkrétan azzal foglalkozunk, hogy a fejlesztési fenntartható fejlesztési célokat hogyan valósítja meg az Európai Unió. Ma ajánlásokról fogok beszélni, illetve arról, hogy a többi civil szervezet, amikor megvitatjuk ezeket a dolgokat, akkor mire jutottunk. Először nézzük meg a fenntartható fejlesztési célok végrehajtását az Európai Unió részéről. Ennek van egy stratégiája is, tehát a civil társadalom, a civil szervezetek várták az, hogy az MFF javaslatban ez valamilyen módon szerepel majd. 2030 lenne a kulcs év ezzel kapcsolatban, de és a civil szervezeteket, máshol is, minket is nagyon nagy csalódással töltött el az, ami az MFF-el történt. Valójában idén decemberben jelentek meg jelent meg a konkrétan a költségvetésben ez, tehát három évvel azután, hogy a költségvetésre elkezdődött a tervezés. A fenntartható fejlődés nem is volt terítéken, amikor megbeszélték az MFF-et. Ez azt jelenti, hogy valójában nem, nem, jelenti, nem jelentenek igazi referencia alapot ezek a fejlesztési célkitűzések. A szegénység megszüntetése sem az SDG-k nincsenek benne a, a referenciaértékekben, és azt tapasztaljuk, hogy érdekfüggő a politikai narratíva, tehát az látható, hogy a kereskedelemnek kéne ezt a fejlődést, fejlesztést elindítani, hát ez már önmagában is ellentmondásos. Nagyon nehéz, hogy hogyan, nagyon nehéz elérni az, hogy bármilyen segélyek igazán hatékonyak legyenek, és azt hiszem mindenki tudja azt, hogy ez csak úgy valósít, hogyha meg, hogyha csak úgy tudjuk ezt megoldani, hogyha azok a közösségek, akikre célozzuk, akiknek célozzuk ezt a támogatást, ők is magukénak vallják ezt, illetve ők is folytonosan monitorozzák, ellenőrizik. A külső finanszírozási eszköz félidejős félidejű felülvizsgálatából is világosá vált, hogy az egyetemes célok vannak a középpontban, és ezek által, ezeken keresztül tudjuk elérni az SDG-ket. Ezt a jelenleg időszakban 8%-ban határozzák meg. Ugye jelenleg 21% az jelenlegi évben ezeknek a célkitűzéseknek a részesedése, és a jövőben ez 8% lenne. A prioritásokkal igazán nincs gond. A gondot, az jelen, a gondot ez a ez a 54%-os globális kihívásra vonatkozó támogatás megvonás jelenti. A különböző segély felülvizsgálatokban és külső, külső anyagokban is egyértelművé vált, hogy ezek, amit ez alatt, a fejezet alatt támogatásként tesztünk, az igenis hatékonyak voltak, tehát ez bizonyítottam hatékony. Nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő egyensúly. A jelenlegi MFF-ben a nemzeti indikatív programoknak csak 10%-át költötték egészségre, illetve oktatásra. Ezt az egyensúlyt kéne kicsit kiegészíteni. Az egészségügyi finanszírozás esetében az is komoly probléma lehet, hogy megváltoznak a prioritások, biztonság, migráció, ez tovább csökkentheti az egészségügyi és az alapvető szociális szolgáltatások támogatását. Sokszor a sokszor az jelent gondot, hogy finanszírozást kell létrehozni, tehát a helyi finanszírozás párhuzamos lesz, úgy alakítják ki, hogy az megfeleljen az EU-s vagy máshonnan érkező finanszírozásnál, és így be van határolva a fejlődés. Az imént Pétertől hallottunk, hogy ha globális arabba beruházunk, akkor azzal arra ösztönözzük az érintett országot, hogy ő is plusz finanszírozást adjon erre a célra. Most pedig a globális kezdeményezések EU finanszírozásáról szeretnék beszélni. A jelenlegi MFF-ben, hogyha összeadjuk, hogy a Gavi-ban az oltásokra vonatkozó témára, illetve az éceleni harcra és az oktatási kérdésekre mennyit fordítunk, az másfél milliárdot jelent. Összességében, ha a két borítékot összeadjuk, az 7,5 milliárd, ehhez képest csökkenés következik be, tehát hogyha egész egyszerűen csak folytatni szeretnénk az eddigi szolgáltatásaink vagy támogatásainkat, akkor is csak a felét, tehát enne, hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor már csak a fele annyi költségvetéssel rendelkezünk, mint amennyire szükség lenne, és ugye még más tevékenységeket is szeretnénk finanszírozni. Két dolgot kérünk, hogyha az SDG 3-at teljesíteni akarjuk, akkor el kell azt érnünk, hogy a parlament, amely egyébként az NVIC javaslatról tárgyal, még plusz 5 milliárd euróval kéne, hogy megemelje ezt a költségvetést, mégpedig a választások előtt, mert nem tudjuk, hogy a bizottság ezután majd mire készül, illetve A civil szervezetek még azt is kérik, hogy 580 millióval egészítsék ezt ki. Valójában nem csak több pénzt kérünk a kezdeményezéseknek, a kezdeményezések nyomán mi valójában arra is, abba, arra is lehetőséget kapunk, hogy az igazgatóságban, ennek a kezdeményezésnek az igazgatóságában ott legyünk, és ezáltal nagyobb a rálátásunk. Nos, mi is a kezdeményezésre több pénzt kérünk, és azt szeretnénk tovább elérni, hogy a támogatási mechanizmus javuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a képviselők következnek, föl lehet tenni kérdéseket, vagy észrevételeket. Lehet megfogalmazni, Görönsz úr. Oui, merci, je voudrais remercier, euh, Köszönöm szépen, köszönetet mondok a két előadónak, akik jól bevezették a vitát és már is felvetettek egy olyan kérdést, ami, felvetnék egy olyan kérdést, amire választ várok. Az egyik, a, ez a finanszírozási kapacitás az elkövetkezendő években. Társelőadója vagyok annak az új eszköznek, egységes eszköznek, ami ezzel foglalkozik, és több eszközünk lesz 2021 és 27 között. az Európai Bizottság mögöttes gondolata nem az, hogy bonyolítsa a dolgokat, mindazonáltal, ahogy önök is, engem is érdekelne a bizottsági képviselők válasza arra, hogy a 2021-27-es időszak finanszírozását hogyan képzelik el. A legjobb tudomásom szerint egy olyan eszközről van szó, amelynek a végrehajtása folyamatban van, és ez vegyes finanszírozású volt. Több eszköz esetében is ez volt a helyzet. Az egyik a szomszédsági eszköz, utána az Európai Fejlesztési Alap, illetve a DCI működött így. Az Európai Bizottság felé szeretném javasolni azt, hogy Szeretnénk, hogy előre látható legyen a finanszírozás annak érdekében, hogy a félreértéseket el tudjuk kerülni a tekintetben, hogy a globális alap és más fellépések esetében milyen finanszírozási forrásokra számíthatunk az egészségügyi szektorban általánosságban. Nos tehát, az aktuális javaslatokból kiindulva az Európai Bizottság várhatóan szeretne megfelelő biztosítékokat adni erre vonatkozólag, ez az első kérdésem. A második, sokan vagyunk ebben a szakbizottságban, akik azt kívánják, hogy az Európai Unió vezető szerepű maradjon az alapnak adott hozzájárulások tekintetében. Az Európai Bizottságnak mindig megvolt a maga hatása erre, és a többi partnere is kifejtette a hatását, és mindig többet ígért, mint a korábbi időszakban. Ezzel nyomást gyakorolva a többi adományozóra is. Azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne folytatni, és ezzel kapcsolatos a következő kérdésen várható-e az, hogy ez meg fog történni? Elnök? Mrs. Nincs további kérdés, Csavaszka asszony, tessék. Köszönöm szépen vendégeinknek a prezentációkat. Szakmámat tekintve orvosként kezdtem, és érdekelnek engem az olyan kérdések, amelyek az orvoslással kapcsolatosak. A mai vitánk betegségekkel foglalkozik, így az, feltenném a következő kérdést. Említették a három betegséget, AIDS, malária, és utána kell néznem, hogy melyik is volt a harmadik, mondja a beszélő. Nagyon sok embert fenyegetnek ezek a betegségek. A malária néhány afrikai országban már nem lelhető fel, Szudánban is jelentősen ö, csökkent az újonnan megbetegedettek száma, illetve ez inkább kérdés részemről. Másodszorban megkérdezném azt, hogy az infrastruktúrára és az orvosi intézmények, intézetek felépítésére, az ivóvíz biztosítására mennyi pénz áll rendelkezésre, mennyi pénz áll rendelkezésre orvosok, orvosi személyzet egészségügyi személyzet képzésére, hiszen tudnunk kell azt, hogy bizonyos országokban az orvosok rendelkezésére nem bocsátottak semmit, nem áll rendelkezésükre sem röntgengép, sem stetoszkóp. Az Európai Unió mennyit szán az orvosi személyzet képzésére és továbbképzésére. Harmadsorban az antibiotikumos kezelések eh, kapcsolatos a harmadik kérdésem. Tudjuk, hogy sokan eh, ellenállóak az antibiotikumokkal szemben. nem is igazán kifizetődő új antibiotikumokat kifejleszteni. Kérdezném, hogy a kutatásra és a fejlesztésre szállnak-e pénzeket? Csenda asszony, tessék. Grazie. E a... Köszönöm szépen, és szeretnék köszöntet mondani a vendégeinknek. Köszönöm ezt a két expozit, nagyon fontos tudnunk azt, amit az imént elmondtak, és tudnunk kell azt is, hogy hogy állunk az sdg végrehajtásával így három évvel elteltével. Mi, nekünk azt is tudnunk kell, hogy azt is tudnunk kell, hogy mit tehetünk azért, hogy a megfelelő finanszírozás meglegyen ahhoz, hogy végre tudják hajtani ezeket az intézkedéseket a három érintett betegség esetében, és honnan, hogyan tudjuk az ellenőrzéseket végrehajtani. A kérdésem az egészségügyre vonatkozik. Nagyon sok esetben meg kell az érintett országok egészségügyi rendszerét reformálni, támogatni kell. És tudom, hogy van egy másik megközelítés is, Létezik ugyanis a hagyományos megközelítés, és van a modern orvostudomány is. Sokszor nagyon nehéz a helyieknek felkeresni a kórházat, nem is tudják, hogy a kórházban egészen más megközelítéssel viseltetnek a betegségek iránt. Nem tudom, hogy ezt figyelembe veszik? Tudják, hogy itt két párhuzamos rendszer van? megpróbálják két dolgot valamilyen módon összeegyeztetni? És ne feledjük, hogy itt olyan személyek, olyan betegekről is szó van, akik egészen máshogy viseltetnek az orvostudomány iránt, mint mi. Van itt még egy dolog, amit Fanny asszony említett. Ez pedig az, hogy a civil társadalom megerősítésére vonatkozó finanszírozás gyengélkedik. Kérdésem az, hogy munkájuk mennyiben változott, tehát a, hely, a terepen működő civil szervezetek szabadon működhetnek-e, avagy azt hallottuk, hogy a civil szervezetek közül nagyon sokat kriminalizáltak. Konkrétan arra gondolok, hogy azok a civil szervezetek, amelyek külföldről kapják ezt a támogatást, ezekre lecsapnak, lesújtanak. Tapasztalják ezt, tapasztalják ezt önök, amikor kapcsolatba lépnek a helyiekkel? Még egy kérdésem lenne. Az infrastruktúrák megerősítése mellett a célországok infrastruktúrájának megerősítése mellett a tranzitországok infrastruktúrájának megerősítéséről és gondolkodnak, ezt is szeretnének, szeretnék-e elősegíteni. Ugye ne felejtjük el, hogy ezek ragályos betegségek, és fertőzhetnek a tranzit országokban is. Erre gondoltak-e munkájuk során? Then we give the floor. Akkor megadjuk a szót a bizottságnak, Jan Pálernak. Kérném nagyon röviden. Igen, köszönöm szépen. Az Európai Unió a 2002-es létrehozása óta globális alap jelentős mértékben hozzájárult az eszközökhöz, összesen 1,9 milliárdot 2002 óta jelenlegi költségvetési időszakban 2019-ig 275 milliót adunk, ami pedig a mostanáig elért eredményeket illeti. Peter Sands eh, ügyvezetőigazgató elmondta, hogy mind a három eh, betegségre adtunk pénzt, és ez emberi életeket mentett, nem csak a hív és éc esetében, amire általában az érdekelt felek összpontosítanak, hanem a malária kezelésre és a tuberkulózis felderítésére és kezelésére is volt egy magas szintű ülésünk, amely a tuberkulózissal foglalkozott az UNGA ülésén. Annak ellenére, hogy szemmel látható az előrelépés partnerországainkban, el kell ismernünk azt is, hogy mind a három betegség továbbra is kihívás, a HIV AIDS esetében a kulcspopuláció kell, hogy maradjon a, a prioritás nők és gyerekek esetében aránytalan a megfertőződés aránya. A tuberkulózis, mely ellenállóképes, és emellett az ellenálló szúnyogok a rovarírtószerek alkalmazása miatt probléma. Gondoskodni kell arról, hogy a globális alapból a pénzek még a problémás területekre is eljussanak válságövezetekben lévő országokba, például a száheli vezet országaiba, támogatni kell őket, hogy kapacitásaikat építve használják fel ezeket az eszközöket. Emellett fontos az is, hogy a globális alapműveleteit jól koordinálják az uniós bilaterális eszközökkel, annak érdekében, hogy közösen erősítsünk az adott országok egészségügyi rendszerein. Az Európai Bizottság a globális alakkal karöltve dolgozik azon, hogy az együttműködés hatékonyabbá és hatásosabbá váljon. Ugyanakkor az Európai Unió odafigyel arra is, hogy erőteljesebben koordinálja különböző kezdeményezéseket, a globális alapot, a Gavit és a finanszírozási eszközt említeném itt meg. Mimica biztos bejelentette, hogy az EU aktívan szeretne fellépni a 2019-es franciaországi konferencián, hogy ez sikeres legyen, és hogy megfelelő pénzeket gyűjtsünk össze fontos munkára. Finanszírozás tekintetében igaz az, hogy az elhangzott számok, amelyeket az Európai Bizottság az ICI-ra javasolt, itt egy eszköz van, amelyre javaslatot tettünk, figyelembe véve az Európai Fejlesztési Alapeszközeit és a DCI-t, ezeket az eszközöket mindegy alapba vettük be, egy programba annak érdekében, hogy, érdekében, hogy könnyebb lehessen monitorozni a kifizetést. A javaslat alapján a földrajzi borítékok több pénzt kapnának, így országspecifikus megközelítést lehetne alkalmazni, és külön oda lehetne figyelni az egészségügyi ágazatra. Továbbra is finanszírozhatunk globális kezdeményezéseket, mint a globális alapot, globális kihovások és földrajzi programok esetében olyan országokban, ahol a globális alap működik gyakorlatilag, ez a fejlesztési együttműködési politikánk országait jelenti. Az, a humán erőforrások fejlesztésére szálljuk a pénzek 20%-át, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az emberi erőforrásokba történő beruházás azon a szinten maradjon, mint jelenleg. Az elhangzott kérdésekre, hogy az orvosi személyzet képzésére hogyan szánunk pénzeket, hogyan biztosítjuk a finanszírozást, számokat nem tudok most mondani, de az Európai Uniós egészségügyi programokhoz való hozzájárulás 1,3 milliárd euró a globális kezdeményezésekre, a GAVI, az oltásokra és a WHO az országokban, ahol megjelenünk a programok vezetésére továbbá. Az egészségügyi rendszer 17 országban még máshogy is támogatjuk, különböző ágazati programokkal, széleskörű ágazati programokkal, az adott ország egészségügyi politikáját támogatjuk, szakmai képzéssel, az a személyzetre. Vannak globális és vannak országspecifikus programjaink, mind a kettőre szükség van, hiszen szükség van a globális kezdeményezések célzott mi voltára is. Az NGO-k finanszírozása tekintetében továbbra is folytatjuk a globális pályáztatást, de lesznek az uniós delegációk által megszervezett nemzeti tagállami pályázati felhívások is. Emellett a globális alap egy nagymértékű összeget civil társadalmi szervezetekhez helyez ki az emberi jogok és az egészségügyhez történő hozzáférés témájában a perifériára szorult lakosság esetében. Köszönöm. Akkor most Szenz úr, két percben kérem szépen. I, I will be very brief. Nagyon rövid leszek. Záborszka asszony kérdése arra vonatkozott, hogy ki, kit érint ez a három betegség. Hát nem mindig ugyanazt a populációt érinte ez a három betegség, nem egyformán, de van egy közös dolog a mindhárom betegségben, és ez nem más, mint az, hogy a leginkább érintett emberek a legszegényebb, legsérülékenyebb csoportok, akik marginalizáltak számos társadalomban. Azt hiszem, hogy ez megerősíti azt, hogy mennyire fontos-e három betegség ellen fellépni, illetve hangsúlyozza aznak a fontosságát is, hogy milyen szerepet játszik a civil társadalom a globális alap működésében. Óriási szerepet játszik a civil társadalom abban, hogy a szolgáltatással elérjék a legmarginalizáltabb csoportokat is. Még egy pontra szerettem volna visszatérni, ez a rezisztens tuberkulózis kérdése, ez egy globális egészségügyi fenyegetés. Az antimikrobiális rezisztencia miatti halálesetek egyharmada tuberkulózisos eset. Nagyon fontos szerepet igyekszünk játszani a rezisztens baktériumok elleni fellépésben egy sor országban, a beruházásainkat és fellépéseinket az orvosságra rezisztens tuberkulózis elleni fellépésre erősen összpontosítsuk. De ne, legyen, ne legyenek illúzióink, a tuberkulózis elleni általános fellépésre van ehhez szükség, hiszen amíg a tuberkulózis létezik, addig mindig lesznek különböző variációi a kórokozónak. A másik előadó kap szót, Görönsz úr kérdésére reagálván a földrajzi és tematikus programok ellentéte, hogy az egyiket növelik, a másikat csökkentik, és ezáltal a globális kezdeményezéseket majd a földrajzi programok keretében lehet finanszírozni. Hát igen, de ez nem fog tudni megtörténni. A pátlikázás az nem működhet így, hogyha nem tudjuk garantálni azt, hogy az egyes országokban fogjuk elkölteni az ott annyira hiányzó összegeket. Úgyhogy az előre kiszámíthatóság, ahogy ön is mondta, rendkívül fontos. Az AIDS és a tuberkulózis esetében ezeket ismerik jobban az európaiak, leginkább a sérülékeny csoportokat érinti a két betegség, és ezért gazdaságfejlesztésre épp úgy szükség van, mint az egészségügy fejlesztésére, hogy az egyenlőtlenségek ellen tudjunk fellépni mindjárt a probléma forrásánál. Európa az egyetlen olyan terület, ahol ö, nagyon magas az a HIV-AIDS aránya, és terjed a rezisztens tuberkulózis előfordulása is. De nem tudjuk azt se, hogy a Brexit után lesz-e egyáltalán egészségügyi biztosunk. És mivel látom, hogy a Horizont Európa lesz a következő napi rendi pontjuk, és a kutatás óriási finanszírozási forrással rendelkezik, nagyon fontos lenne, hogyha az egészségügy területére tudnának több kutatási erőforrást összpontosítani, különösen a HIV, AIDS és a tuberkulózis elleni fellépésre. A kutatásnak nagyon komoly társadalmi hatásai vannak, és mi csak monitorozzuk a növekedés és a versenyképesség szempontjából a kutatásnak a hatását. De nagyon fontos lenne, hogy a kutatásnak a társadalmi hatásait is mérjük. Köszönöm. One. Elnök, egy rövid kérdésre Görenc úrnak adom meg a szót ismét. Igen, egy javaslatom lenne, hogyha látjuk azt, hogy mondjuk az ENSZ egészségügyi felelőseivel történt találkozók mire vezettek, és hogy mi európaiak mit tudunk tenni, folytassuk, igen, folytassuk, amit eddig tettünk. A másik a hatás kérdése. A következő finanszírozási időszakra vonatkozólag új egységes eszköz lesz. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni, hogy bonyolultabbak vagy egyszerűbbek lesznek a dolgok ennek következtében. És nagyon fontos, hogy mindez váljon világosá, mielőtt elfogadjuk a jelentést véglegesen a hóvég előtt. Szeretném tudni, hogy mik lesznek a bizottságnak az új javaslatai, és ezeknek pozitív vagy negatív hatása lesz a globális alap működésére. A globális alapot meg kell reformálni a az igazgatási rendszerében, hogy alkalmazkodni tudjon ezekhez a módosításokhoz, és ezek a módosítások érdekeit szolgálják-e az elérendő céloknak. Az Európai Bizottságnak a szándékait nem kérdőjelezem meg, de a megvalósíthatóság, az előreláthatóság az egészségügy területén, hogy le, meg lesz a megfelelő finanszírozás jövőben, ezek azonban még kérdéses dolgok hogyha tudnának tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban, akkor a többi társelőadónak is továbbítanám a válaszukat, és megkönnyítené mindez a feladatunkat. És azt látom, hogy minél világosabbak a dolgok, minél pontosabban határozza meg az Európai Bizottság a feladatokat, annál jobban el tudjuk kerülni a félreértéseket. Elnök, talán a későbbiekben hallgassuk majd meg a bizottság válaszát, vagy esetleg az előadóink szeretnének hozzászólni ehhez. Tánc úr, én csak annyit szeretnék mondani, hogy rendkívül támogatom az Európai Bizottság támogatását. Nagyon nagyra értékelem a támogatásukat, de nagyra értékelem Görönsz úr kérdését is, mert én is azt gondolom, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban a világosság, az, hogy lássuk azt, hogy hogyan tudunk programozni, beruházni, ez rendkívül fontos az SDG célok elérésében. Elnök, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk, és részt vettek ebben a vitában. Folytatjuk. Két javaslattal folytatjuk, az ötös és a hatos napi rendi pont alatt. Az új kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról szóló javaslatról van szó. 2021 és 20, közötti időszakra vonatkozóan. Két jogszabályról van szó, az egyik egy rendelet, amely a kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szól. Együtt fogjuk a rendelettervezetet, illetve a határozat tervezetet megvitatni. Ezek tehát az ötös és a hatos napi rendi pont. Több mint 94 milliárd eurós költségvetése van e programnak, az említett programidőszakban a Horizont Európa a legambiciózusabb program a mai napig, ami a kutatás és a fejlesztés területén támogatást nyújt. Ez az Európai Uniónak magának lesz kedvező, de ezen túlmenően lehetőséget nyújt a fejlődő országoknak is, és segít abban is, hogy a fenntartató fejlődési célokat elérjük. Az ITRE, az illetékes szakbizottság, nagyon ambiciózus a napi rendjük. A szakbizottsági szavazást november 21-ére irányozták elő, a plenárison pedig a november végi mini plenárison fog sor kerülni. Rendkívül szoros tehát a menetrend, ezért egy rendkívüli deve ülésre lesz szükség majd Strasbourgban, november 12-én. Ekkor fogjuk a két véleménytervezetünket megszavazni. A jelentéstevőnk Lola Sánchez Caldenti asszony parancsoljon. Muchas gracias. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbáltuk elérni azt, hogy ez a vázlat innovatív és pragmatikus javaslatokat tartalmazzon, illetve a jelenlegi Horizont 2020-nak a problémáit próbáltuk megoldani. Nos, azt gondolt, úgy véltük, hogy különleges hangsúlyt kell adni bizonyos dolgokat, például a globális egészségügyre vonatkozó kutatás, jobb hozzáférés a, a, az orvosságokhoz. Ne felejtjük el, hogy alapvetően a fejlődő országok igényeit kell kielégíteni. Nos, ne felejtjük el, hogy vannak még nagyon komoly szociális kihívások, feltartó fejlődés, illetve Nagyon fontos az is, hogy a civil társadalom is részese legyen a döntéshozadalnak, illetve nagyon fontos az, hogy az állami befizetések meg is térüljenek, ebből ők maguk is maguk is hasznosulhassanak. Nos, ami a orvosok, orvosságokhoz való hozzáférést illeti, nos itt nagyon komoly gondok vannak nem mindig valósul az meg, hogy a közérdek vezérli a kutatás és a hármas betartató fejlődési, fejlesztési célkítőzése mindig valósul meg. Ne felejtjük el, hogy a közepes és alacsony bevételű vagy jövedelmű országokra kérem ezt kielezni, ezt a programot, és nem csak egészségügyi klaszterekre van szükség, hanem nagyon fontos az is, hogy a biomedikai technológiákat megfelelően át tudjuk adni. Ez egy új lehetőség, ez az új keret program, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament, illetve a tanács erre vonatkozó erre vonatkozó alapelveinek, vagy útmutatásainak kiváló megvalósítási lehetősége. Fenntartott egészségi rendszerek van szükség, különösen a fejlődő országokban. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, az Európai Unió szeretné elkötelezni magát a kutatás iránt határain kívül is, de az elmúlt évtizedekben azt láthattuk, hogy folytonosan csökkentek ezek a határon átnyúló projektek. Jelenleg csupán a Horizont 2020-nak csak 3%-át teszi ki. Egymás után képtelenek voltak elérni azt ezek a keretprogramok, hogy ezt megoldják, és sajnos nem, volt elég haték, nem voltak elég hatékonyak az európai együttműködési, fejlesztési programok, főleg az alacsony jövedelmű és közepes jövedelmi országok esetében. Az SDG-ket stratégiai érdekű témákra kéne leginkább koncentrálni ezen országok esetében. Jó lenne, hogyha az SDG-k lennének a szociális hatás definíciója, és azt gondolom, hogy ezen keresztül lehet azt felmérni, hogy egyáltalán milyen előrelépést érünk el aggódva látjuk, hogy a versenyképesség, az ipari versenyképesség, illetve a szociális kihívások veszélybe sodorják az új keret program versenyképességét. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy kézzel fogható eredményekre törekedjünk. Orientált eredményekre van szükség. A társadalmi átalakulásra, társadalmi átalakulást, mint eredményt fölváltani azzal, hogy legyen egy, egy gazdasági eredménye, szerintem eléggé veszélyes. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mennyire felelnek meg a különböző programok az SDG-knek. Az is nagyon fontos, hogy az keret keretprogram megfeleljen a párizsi célkitűzéseknek és a hetes SDG-nek. Nagyon fontos az is, hogy a nagy szennyezőkhez milyen viszonyt alakítunk ki a keretprogramokban, keretprogramban. Figyeljünk oda a foszilis energiaforrásokra, illetve egyéb szennyező energiaforrásokra. Jó lenne, hogyha ettől eltérve át tudnánk adni a terepet a tiszta energiaforrásoknak. Nagyon fontos továbbá az is, hogy etikusan és a szociális dimenziót figyelembe véve próbáljuk megvalósítani az SDG-ket, és ne, el, ne felejtjük el, hogy a tiszta energiaforrások munkahelyeket is teremtenek. Ami a civil társadalom vagy szóval kialakított programokat, illetve partnerséget illeti, itt is figyelembe kell venni a prioritásokat. Azt szeretnénk, hogy az új keretprogram nem csak az online konzultációt vetné be, mint eszköz, hanem valóban megpróbálna a partneri kapcsolat kialakítani a civil társadalommal. Az eddigiekben nem sikerült a megfelelő szociális megfelelő szociális eredményeket elérni a privát programokban, a magánprogramokban. Ezt kéne megváltoztatni. Az a cél, hogy a jövőben olyan programokat tudjunk támogatni, ahol ez megváltozik. Remélem, hogy sikerült a kollégák véleményét is megfogalmazni ebben a vázlatban, és 24-éig lehet még módosítókat benyújtani. Remélem az Ipari Szakbizottságnak egy elég egyértelmű üzenetet tudunk majd továbbítani ezen véleményen keresztül. Köszönöm. Köszönöm tevőnk nincs. Kienge asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor én is szólnék néhány szót erről a véleménytervezetről, ami a horizontal foglalkozik. Dohu Franzulika nevében szeretnék hozzászólni, aki az SND-nél az tevő, sajnos már nem tudott eljönni az ülésre. A Horizont Európát támogatjuk, ez az európai ez az Európai Unió részéről a különböző globális kihívások ellenében szeretné megfogalmazni és megvalósítani a feltartható fejlesztési célokat. A program keretén belül az egyenlőtlenségeket szeretnék megszüntetni, a férfiak és a nők közötti egyenlőtlenséget is, a kutatásban és az innovációban örülünk annak, hogy a Horizont Euróba nemzetközi partneri kapcsolatokat is előterjeszt. Harmadik országokkal az Európai Unió jobban együtt fog működni, és ez kölcsönösen pozitív lesz majd mindkét fél számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió nagyon erőteljes eh, globális partner lehet a fejlődő országok számára, illetve ne felejtjük azt sem, hogy az európai diaspóra is nagyon komoly kapocs lehet ezekkel az országokkal. Az AKC országok esetében az Afrika-Európa Szövetségen keresztül, a beruházásokon keresztül, illetve a fenntartható fejlesztéseken keresztül lehet ilyen kapcsolatot létrehozni, illetve különböző finanszírozási mechanizmusokkal, amelyek már léteznek, például például különböző trustfundokon keresztül, és azt gondolom, hogy a jövőben egyszerűsíteni kéne ezt a fajta finanszírozást. Ez egy általános kritika, a fejlődő országok nagyon sokszor megfogalmazzák ezt a kritikát számukra, nagyon bonyolult, nagyon hosszadalmas a különböző adminisztratív folyamatokat végrehajtani. Aztán nagyon fontos az, hogy Európában jobban odafigyeljünk az innovációra olyan területeken, amelyek különösen fontosak a, fej, a fejlődő országok számára. Például a elfeledett betegségekkel kapcsolatban sokkal jobban oda kéne figyelni a kutatásra, például az ebola elleni oltás esetében, avagy a azt gondolom, hogy a szellemi tulajdon védelme nem szabad, hogy gátat szabjon az ilyen típusú kutatásoknak, és újfajta mechanizmusokra kéne rátalálnunk, hogy fejlődjön a kutatás. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a fejlődő országokban hatékony és intelligens mezőgazdaságot hozzunk létre, mondjuk egy humanitárius katasztrófa esetén. A keretprogramnak a jövőben is úgy kell megvalósulnia, hogy a legnehezebb kérdésekben is segítséget tudunk nyújtani ezeknek az országoknak. A Horizont 2020-al kapcsolatban elég keveset tudnak ezek az országok, az együttműködési lehetőségeket is jobban kell hirdeni, hirdetni, és eh, nagyon, nehéz, nagyon sok gondjuk van a fejlődő országoknak azzal is, hogy megfelelő partnereket találjanak Európában. Köszönöm szépen, bizottság. Irene Norstedt asszony fog felszólalni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadó asszonynak és a parlamenti képviselőknek az értékes hozzájárulást. A Horizon Europe egy nagyon ambiciózus kutatás és innovációs program. Fontos hangsúlyoznunk, és korábban is hangsúlyoztuk, hogy ez egy program, egy program portfólióban, amely az unió hosszú távú költségvetésével foglalkozik. Először kitérnek arra, hogy a Horizon az együttműködés előtt ányítva világból globális szinten csatlakozhatnak partnerek, és van egy új megközelítésünk. A programhoz csatlakozni lehet a jó tudományos kapacitással rendelkező országok, csatlakozhatnak a harmadik országok csatlakozása nemzetközi szintű együttműködést mozdítja elő, a kölcsönösség elvét felhasználva. Szeretném emellett hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a Horizont 2020-as jelenleg futó programjának vannak együttműködés szolgáló céljai, a határokon átnyúló együttműködést támogatjuk Európában és Európa határain túl is. Ezen el kell gondolkoznunk. Ami a fenntartható fejlesztési célokat illeti, a programból kiderül, hogy elkötelezetten szeretnénk ezek eléréséhez hozzájárulni. És a program monitorozása nagyon-nagyon fontos hallhattuk, hogy van hajlandóság arra, hogy a tagállamok fejlesztési célok elérését segítsék az egészségügy területén. Ha megnézzük az innovációs ciklust, ez elég hosszú ezen a területen, más ágazatokhoz viszonyítva, így sok időre van szükségünk ahhoz, hogy egy program hatását le tudjuk mérni. Az IKT ágazathoz képest, ahol az innovációs ciklus nagyon rövid, akár néhány hónap, csak az egészségügy területén 10-15 évbe is telhet, mire egy ilyen ciklus lejár. Ezért jelenleg azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezek eredményét mérni. Minden esetre azért van néhány modell, amelyel az SDG-k végrehajtását monitorozni lehet, van egy monitorozó eszköz, amely a hatást vizsgálja, a kutatás és innovációs kezdeményezésben az élelmiszer, élelmiszerbiztonság és a mezőgazdasági politika területén. Az Afrikai Unióval használjuk ezt a kutatás és innováció területén. Ez egy kísérleti projekt, van jó néhány ilyen projektünk az egészségügy területén, mint említettem, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan mérhetnénk jobban az eredményeket. Üdvözöljük a gender aspektust, ez fontos a teljes kormányzás területén, de a kutatásban is, és úgy érezzük, hogy az erre szánt program ezzel megfelelően foglalkozik. A javaslat emellett az ágazati magánszféra és az állami szektor képviselőit is kívánja bevonni a fejlesztési folyamatba. Megemlíteném, hogy a civil társadalom képviselői természetesen bátran részt vehetnek az egyes fellépésekben és projektekben, amelyeket mi finanszírozunk az egészségügy területén. Jó ideje működünk együtt a páciensek képviselőivel, és ők részt is vesznek az általunk finanszírozott projektek némelyikében. Hozzáférés. Tisztáznunk kell azt, hogy az Európai Unió és a tagállamok nem rendelkeznek a szabadalmak jogával, a kutatók, akiket finanszírozunk, azok, akiket a szabadalom joga megillet. A hozzáférés tekintetében erőteljes, nyitott, tudományos megközelítést alkalmaznánk az eredmények hozzáférésével, ha az eredményt egy ilyen program révén értékel. Köszönöm szépen! Any comments from our reporters? Van-e még megjegyzés az előadó részéről? Nincs. Akkor minden rendben volt. El kell mondanom azt, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje október 24-e 14 órakor. Köszönjük szépen, és akkor lépjünk tovább a hetedik napi rendi pontra. Samoa csatlakozása az Európai Közösség partnerségi megállapodásához. Az egyik legfejletlenebb ország kategóriából került ki Samoa, így a minden csak fegyvereket ne programból az ország kikerül, egy átmeneti időtartam után. Ez december 31-én jár le a jövő évben, 2019-ben. will apply to Samoa. És akkortól kezdve az általános preferencia rendszer lesz alkalmazandó Samoa exportjára, és ez az említett minden csak fegyvereket nem rendszernél kedvezőtlenebb lesz. Viszont annak érdekében, hogy a teljes mértékű vámmentes hozzáférést az uniós piachoz megtartsa, szüksége lesz arra, hogy partnerségi megállapodást írjon, elő, írjon alá az Európai Unióval és a Fidzsi-szigetekkel január 1-én 2019-ben lépne ez hatályba. Várom is, hogy mit mond Flora Marcellesi előadónk. Flora, tessék, tiéd a szó. Muchas gracias, eh, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai nap fontos nap, mert a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi jelentést megismertük, és ez is megmutatta, hogy gyorsabban és határozottabban, határozottabban kell fellépnünk, hogyha a évszázad vége előtt végre akarjuk azt hajtani, amit Párizsban megfogadtunk. A nemzetközi kereskedelemre is vonatkozik ez, hiszen jelenlegi formájában a nemzetközi kereskedelem a széndiokszid kibocsátás egy ötödéért felelős, úgyhogy eh, ha meg akarjuk, a, meg akarjuk azt valósítani, amit megígértünk eh, Párizsban, akkor a jelenlegi formájában nem fenntartható a kereskedelmi politikák, vagy a kereskedelmi eh, design. Nos, azt gondolom, hogy az a megállapodás, azok a megállapodások, amelyeket a harmadik országbeli partnereinkkel aláírtunk, nem minden esetben felelnek meg ezeknek a normáknak, és számol sem akármilyen partner. A különböző klímatárgyalásokon két különböző részt tudunk elkülöníteni. Egy, azon országok, akik felelősek a klímaváltozásért, például az EU, másrésztről viszont ott vannak a különböző szigetek, például Samoa, akik voltak bátrak elmondani azt, hogy ők az áldozatok, a Fiji, Samoa, Salomon, Kiribati, Tuvalu, ők mind olyan csendes óceáni szigetek, akik megszenvedik a klímaváltozást. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell az ilyen típusú megállapodásokat megvalósítani, aláírni, mert nagyon fontos az, hogy legálisan végrehajthatóvá, kötelezővé kell tennünk a fenntartható célokat, illetve a párizsi megállapodást, ami a kereskedelmi politikánkban egyfajta iránytűként kell, hogy működjön. Az Európai Parlament a legutóbbi állásfoglalásaikban nagyon egyértelmű volt, tehát jogi módon kapcsolta össze a fenntartható fejlődési célkitűzéseinket ezekkel a megállapodásokkal. Például múlt héten is volt egy ilyen állásfoglalás az ENSZ számára fogalmazunk egy állásfoglalást, illetve az is nagyon fontos, ahogy az emberi életre milyen hatással vannak kereskedelmi megállapodások sokassága, és a megállapodásokon belül kötelező jelleggel meg kell fogalmazni ezeket a fenntartható fejlődési célokat. Én azt gondolom, sok esetben nem minden úgy hat, ahogy azt várjuk, és remélem, hogy ez meg fog változni a jövőben. Remélem, hogy a fenntartható fejlődési fejezet minden esetben kötelező érvényű lesz, és minden esetben meg fog ez jelenni. a nem együttműködő a nem együttműködő adórendszerekkel, adórendszerek listájára fölkerült Samoa is, és épp ezért logikusabb lenne, ilyen esetekben is megvalósítani ezeket a, ezeket a szempontokat. Például a külpolitikában illetve gazdaságpolitikában is, itt is pontosan erről van szó, nem csak az Európai Bizottságnak kell Szamoával leülni egy asztalhoz, hanem nagyon fontos az is, hogy a kereskedelmi megalapodásokban is ez szempont legyen, az Európai Parlament két állásfoglalással is emlékeztetett arra, hogy nagyon súlyos gondok lehetnek egy olyan országgal, ahol adó problémák vannak, sőt, még fel is lehet függeszteni ilyen esetekben a kereskedelmi megállapodást, ezt is meg kell oldani. Nem szeretném hosszúra, nem szeretném nagyon elhúzni a mondandómat. Tudjuk, hogy valójában nagy változást nem érünk el sem Samoában, se az EU-ban, hogyha meghozzuk ezt a kereskedelmi megállapodást, nem mindegyik esetben elég marginális partnerről van szó, de valójában itt egy eszközről van szó, az elveinket szeretnénk megvalósítani ezeken keresztül. Az elveink egyrésztről az, hogy a Párizsi egyezmény, Párizsi megállapodás mindenképpen megvalósítandó, a második dolog pedig a fenntartható fejlődési célok. Hogyha nem, valós, ha nem felel meg egy megállapodás ennek a két elvnek, akkor ezt meg kell változtatni. Szerintem a számolai megállapodással pontosan ez a baj, ennek a két hierarchikusan sokkal fontosabb alapelvnek nem felel meg, a kereskedelmi megállapodás csak egy eszköz, ezeknek mindig meg kell felelni az alapelveinknek. A cél, és most nem túlzok, az, hogy megmentsük az emberiséget, mégpedig a lehető legkevesebb kárral az emberek eh, itt is Európában is, és Szamuán is nagyon megszenvedik a klímaváltozást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kienge asszony következik. Merci, comme j'ai dit avant. Köszönöm szépen. Ahogy az imént is mondtam, Doru Frunzulika az árnyék előadó, de sajnos ő ma nem tud itt lenni velünk, ezért az ő nevében szeretnék pár szót szólni. Először is meg kell vizsgálni azt, hogy mi szama érdeke a partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodással kapcsolatban, és ne feledjük, hogy ez az ország maga kérte a megállapodás megkötését. A csendes óceáni térség az Európai Unió kereskedelmében nagyon kicsi töredéket tesz ki, de e az Európai Unió a régiónak az ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere. Úgyhogy az Európai Uniós piachoz való hozzáférés megakadása jelentős hatással járna. És egy ilyen megállapodás megkötésének a kudarca az Európai Unió felé irányuló export 70%-át érinthetné. Ezért ez az ideiglenes megállapodás a szamai ipar fenntartásának az érdekében áll, lehetővé teszi a csendes óceáni államoknak azt, hogy a saját területükön kívül is értékesítsenek halászati termékeket. Ez rendkívül fontos, mert különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy ez a növekvő szektor a nőknek is foglalkoztatást nyújt. Úgyhogy az európai piachoz való hozzáférés veszélyeztetését nagyon alaposan meg kell vizsgálni ez okokból kifolyólag is, meg kell vizsgálni, hogy milyen alternatívák vannak ehelyett, hogyha ö, visszautasítjuk az átmeneti partnerségi megállapodást szama esetében új Génea, és ö, más országok esetében is meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudnánk fenntartható, hosszú távú fejlődő vagy megoldást találni, anélkül, hogy például Szamát büntetnénk. Ez az etmeneti partnerségi megállapodás sem egy hosszú távú megoldás, ez csak egy lépés afelé, hogy egy állandó megállapodást tudjunk kötni. Nagyon fontos, hogy elmozdítsuk azokat az akadályokat, amelyek a teljes partnerségi megállapodás megkötése előtt állnak. Az összes munkaügyi, emberügyi jogszabály, a környezetvédelmi normák és az, a parlamenti ellenőrzés, valamint a civil társadalom működésének a területei olyan dolgok, amelyeket be kell venni a partnerségi megállapodásba, hogyha ezek hiányoznak, az elfogadhatatlan. Az átmeneti partnerségi megállapodás egy lépés egy koherens partnerség felé az Európai Unió és a csendes óceáni térség között, amit a bizalom és a konstruktív párbeszéd klímájában kell lefolytatni. Egy ilyen megállapodás a fenntartható fejlődést is támogatná, illetve a regionális gazdaság integrációját. A csendes óceáni országok átmeneti partnerségi megállapodásokhoz való csatlakozása újraindíthatná a tárgyalásokat, amelyekkel a teljes megállapodás elérése is megvalósíthatóvá válna. A halászati fejezetet át kell tekinteni, mert vannak olyan csendes óceáni országok, ahol azt látjuk, hogy az Európai Unióval egyre kompatibilisebb halászati szabályokat fogadnak el, és ez üdvözlendő. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Most Samoa nagykövetének adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a két felszólalónak akik hozzájárultak ehhez a párbeszédhez, ehhez az eszmecseréhez, ami arról szól, hogy az országom átmeneti partnerségi megállapodást köthetne az Európai Unióval. Üdvözöljük ezt az eszmecserét, elnök asszony. Nyilván az átmeni partnerségi megállapodás fontos az országom számára egy sor okból kifolyólag, amik egyébként el is hangzottak. Meggyőződésünk, és ezt az előttem szólók is felismerték, a kereskedelem az egyik eszköze annak, hogy fenntartható fejlődést érjünk el. És elérjük a fenntartható fejlődési célokat, valamint a Párizsi megállapodás céljait. Ezért úgy látjuk, hogy a fejlődés kontextusában mi felismertük azt, hogy vannak lehetőségek számunkra. Az Európával való kereskedelemben. Az országom az egyike annak a 37 országnak, amelyet kicsi, fejlődő szigetországnak tekintenek az AKC csoporton belül. Bizonyára látják azt, hogy nekünk is vannak sérülékeny pontjaink, és vannak olyan körülmények, amelyek rendkívül nehézé teszik számunkra a helyzetet, hogyha nincsenek kereskedelmi partnereink. És el kell mondanom, hogy nem csak a kereskedelemről van szó, elnök asszony, hanem arról is, hogy versenyképes kereskedelmi partnerek legyünk. Mi nagyon kicsi ország vagyunk, úgyhogy a piaci réseket kell megcéloznunk az exportunkkal hiszen az ellátási oldal nincs meg ahhoz, hogy nemzetközileg mondjuk árversenybe bocsátkozzunk nagy termelőkkel. Ezért nagyon keményen kell dolgoznunk, elnök asszony, hogy az exportunk sikeres legyen. Azt gondolom, hogy a, ugye az éghajlatváltozás kérdését is felvetették, hadd legyek nagyon világos. Országom a csendes óceáni és más térségek országaival együtt a klímai, klímaváltozás előterében vannak, és nem akarunk semmi olyan tevékenységben részt venni, vagy nem akarunk társulni olyan országgal vagy országcsoporttal, amely az éghajlatváltozást elősegíti, és ezzel a mi létezésünket fenyegeti. A klímaváltozás és ennek a hatása valós, hatással van ránk, ezért nem akarunk olyan megállapodást kötni, amely meggyorsítaná vagy rontaná a helyzetünket. Egy olyan társadalom vagyunk, amely felismeri a különböző érdekelt felek hozzájárulását. Egy csoportra hadd térjek ki, ami központi fontosságú a társadalmunk szempontjából, a különböző tevékenységek végrehajtása szempontjából. Minden falu szintjén van úgynevezett nőtanács. Ezek a női, női bizottságok felelősek a projektek és tevékenységek végrehajtásáért. Ráadásul élen járnak egy sor olyan tevékenységben is, amelyek a kereskedelem szempontjából fontosak. Például a szűz kókuszolaj egy konkrét példája ennek, és számos ilyen női bizottság élharcosa ennek a területnek nem csak a mezőgazdasági előállítás, hanem a feldolgozás területén is élharcosai ennek az ágazatnak a nők. A sérülékeny csoportokról is szó esett elnök asszony. Hiszünk abban, hogy nekik is nagyon fontos szerepük van, csak úgy, mint a civil társadalmi szervezeteknek. És a magánszektornak is fontos szerepe van országunkban, hiszen ezek a felek mind nagyon értékesen járulnak hozzá a kormány mellett az ország életéhez, de az ország életében a legfontosabb felelős a kormány, a kormány felelős a döntéshozatalokért, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezeket a szervezeteket ne vonnánk be a folyamatokba. Van egy olyan nemzeti testületünk, ami egy szamoai ernyőszervezet, ami ellenőrzi az országban működő nem kormányzati szervezeteket, és a döntéshozatali folyamatokhoz hozzájárul. Látom, hogy rövid időnk van, de ha megengedik, még egy kérdésre kitérnék, ami felmerült, és az is kapcsolódik a adó kikerüléssel kapcsolatos nem együttműködő államok listájához. Épp mielőtt erre az ülésre érkeztem volna, kaptam az elnöktől egy levelet a viselkedési kódex csoport elnökétől. Ő elismerte, hogy tavaly novemberben írtam neki, és nagyon világosá tettem, hogy az országom teljes mértékben elkötelezett a tanácssal való együttműködésben, az információcsere területén, illetve más fellépéseket is természetesen meg fogunk hozni amelyekre szükség van. Az Európai Uniós tagállamok érdekelt nagyköveteivel is találkoztam, kértem, hogy vegyék fel a nevünket a listára, és nagyon jó, eredményes párbeszédet folytattam velük. Elkötelezettek vagyunk a folyamat iránt, és az elnök azt kérte, hogy hozzájárulásomat tudom-e adni ahhoz, hogy a levelemet kitegyék a csoport weboldalára. Ezt elfogadtuk. Ami minket illet, számunkra ez nagyon komoly kérdés. Az országomnak nagyon fontos ez, úgyhogy hajlandóak vagyunk együttműködni és megfelelni az előírásoknak. Elnök asszony, készen állok, hogy válaszoljak, reagáljak bármilyen kérdésre, ami a képviselők részéről felmerül, hogyha ezt önök is így kívánják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elérkezett az ide annak, hogy meghallgassuk a bizottságot is. Ria Aszkola asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselőasszonyok és urak, jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt most egy kicsit részletesebben is megmagyarázhatom az Európai Unió és a csendes óceáni szigetek közötti partnerségi megállapodás tekintettel arra, hogy Samoa szeretne szeretné ezt a megállapodást aláírni. Az Európai Parlament a megállapodást 2011-ben ratifikálta. A számunkra nem az a kérdés, hogy a megállapodás jó vagy rossz, hanem arról van szó, hogy egy kis fejlődő sziget mint például Samoa kéréssel fordul hozzánk, hogy csatlakozhasson egy partnerségi megállapodáshoz. Az Európai Unió szemszögéből és a bizottság szempontjából az IPA a párbeszéd platformja, rendszeres párbeszéd platformja. Samoa megfigyelői státuszban a jelenlegi partnerek kell Pápua, Új-Guinea és Fiji szigeteki IPA bizottsági ülésen ö, október 24-én részt fog venni. A napi rend tartalmazza a fenntartható fejlődés, környezetvédelem, munkaügyi kérdések, halászat és halászati igazgatás kérdéseit. És ott van a nem együttműködő joghatóságok kérdése is a partnerségi megállapodás további csatorna ezekkel az országokkal együttműködni. Jobb, ha van, mint ha nincs. Ha kizárnánk Szamoát, ezt a kis szigetországot, meggátolna bennünket abban, hogy nagyobb befolyást gyakoroljunk egy olyan régióban, amelyre jelenleg Ausztrália, Kína és Új-Zéland vannak nagy hatással. Lehetőség ez a számunkra, hogy értékeinket hirdessük ott, hogy előmozdítsuk azokat a demokratikus folyamatokat, amelyeket mi szeretnénk látni a döntéshozatalban. Ez a megállapodás egy igazi partnerség nem csak kereskedelemről van itt szó, hanem fenntartható fejlődésről is. Az IPA-ban van egy nem, egy nem végrehajtási záradék, a 73. cikk második bekezdése mondja ki azt, hogy megfelelő eszközökre van szükség, jogi hatályú eszközök re van szükség, amelyek összhangban vannak a katonai megállapodással, ha a megállapodásban szereplőket nem tartják be. És a kotonú megállapodás kapcsán is az Unió hasonló záradékot szorgalmaz. Az IPA-ban van egy felülvizsgálati záradék is, hogy megfelelő kiigazításokat meg lehessen tenni, akkor, amikor a kotonúi megállapodás lejár. Erőteljes a kondicionalitás, a kotonó megállapodás biztosít szankciókat, de természetesen megfelelően kell mérlegelni az érveket és az ellenérveket ilyen esetben. A megállapodásban pedig van egy hasonló cikk, a harmadik cikk, mely kimondja, hogy a felek teljes mértékben figyelembe fogják venni a társadalmi és környezeti igényeket is a partnerországokban. A döntéshozatali folyamatoknak pedig a tulajdonlás, a részvétel és a párbeszéd elveit kell szem előtt tartania. Nagykövető úr, fejlesztési közgazdaság tanterületén rendelkezik PHD-val, és elmondta, hogy melyek lehetnek az előnye egy ilyen megállapodásnak. Úgy érezzük, hogy meg kell adnunk ezeket az előnyöket, hiszen ha megtagadjuk Szamoától ezt, akkor elszigeteljük a világ gazdaságaitól az országot, holott szükség lenne a párbeszéd mechanizmus előmozdítására, hogy a fenntartható fejlődés területén el tudjunk járni. Köszönöm szépen Aszkola asszonynak. Most megkérdezném, hogy van-e még megjegyzés. Nekem csak néhány apró megjegyzésem lenne. Köszönöm szépen a kiegészítéseket, köszönöm szépen eh, nagykövet úrnak és az Európai Bizottságnak is az elmondottakat. Viszont eh, szeretnék néhány dolgot pontosítani. Itt senki sem mondta azt, hogy a párbeszéd nem jó. Nem, a párbeszéd maga nagyon-nagyon jó, csak a párbeszéd nem zárja ki azt, hogy vannak olyan jogi eszközök, amelyeket végre kell hajtani. A párbeszéd és a jogi eszközök végrehajtása kéz a kézben kell, hogy együtt menjen. És ezt a végrehajtási, jogi végrehajtási oldalt nem láttuk még, ezért vannak itt különbségek. Igen, szeretnénk a párbeszédet, de a jogi aspektusok végrehajtását is szeretnénk látni. Nem azt mondjuk, hogy nem akarjuk az ipát, de akarjuk, szeretnénk a jobb együttműködést, viszont olyan megállapodást szeretnénk, amely ténylegesen megvalósíthatná a célokat. Jelenleg a helyzet az, hogy a kereskedelmi megállapodás sajnos nem vesz figyelembe olyan elveket, mint például a fenntartható fejlődés menetrendje, párizsi célok, legalább a fenntarthatósággal kapcsolatos fejezeteket nyissuk meg, és aztán majd meglátjuk, hogy a kötelező jogi hatályú eszközök hogy néznek ki. Legfőbb ideje annak, hogy állást foglaljunk ebben a témában, azért, hogy jó precedens teremtsünk a következő megállapodásokra nézve. Köszönöm szépen, Florent. El kell mondanom, hogy a módosítások benyújtásának határideje október 19-e 10 óra. Rendben? Okay, everybody, we, now we move... Rendben van. Nézzük a következő pontot, a rohingyák helyzetét beszéljük meg, különös tekintettel a nők és lányok védelmére. Október 11-e a ö, lánygyerekek nemzetközi napja. Foglalkoznunk kell azzal, hogy a lányoknak milyen igényei vannak, milyen kívásokkal szembesülnek. Biztosítsuk erőteljes helyzetüket és humán jogaiknak a teljesítését. Egy éve drámai módon alakul a rohingyák elleni erőszak. Volt egy független nemzetközi tényfeltáró misszió Myanmarban, és ez a misszió az emberi jogi durva megsértésekről számolt be, valamint a nemzetközi humanitárius jog komoly megsértéséről. A misszió továbbá azt a következtetést vonta le, hogy a bűnügyi nyomozásokra és a büntetőeljárásokra szükség van, ezek garantáltak a Myanmari katonatság vezetőire, tehát Madávra összpontosítanak, ők generálisaira összpontosítanak. Három bűncselekmény típust vizsgálnak, a népírtást, a humanitá- az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeket és a háborús bűnöket. Különös szexuális erőszakot alkalmazták a polgári lakosság körében, hogy megfélelmítsék őket. Csak nem egy millió rohingya menekült el Bangladesbe, ahol jelenleg a világ legnagyobb menekült tábora található. Rendkívül visszás körülmények között élnek a táborok lakói. Láthattuk, hogy a táborokat monszón esőzések alatt elönti a víz, nincs vízhez, ivóvízhez és élelmiszerhez, valamint menedékhez való hozzáférése a lakóknak. A fizikai igények mellett el kell mondanunk, hogy az erőszak elharapozott és traumatizálta az áldozatokat. Így pszichológiai támogatásra lenne szükségük. Annak érdekében, hogy megbeszéljük a rohingyák helyzetét és a nők és lányok védelmét, elhívtuk ma Markus Kinert, aki a rohingya válsággal foglalkozik, szakpolitikai tanácsadója az IRC-nek. Skinner úr egy bevezető prezentációt tart, ezt fogja kiegészíteni az, amit a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat mond nekünk. Kérem, engedjék meg, hogy egy utolsó megjegyzést tegyek, mielőtt megadnám a szót Skinner úrnak. A súlyos emberjogi sértések miatt Mianbárban és Kambodzsában a bizottság komolyan gondolkozik azon, hogy megtagadja Miamától és Kambodzsától azokat a kereskedelmi előnyöket, amelyekhez a minden csak fegyvereket nem megállapodás révén juttat ezeknek az országoknak, és amelyek jelenleg vámmentes hozzáférés biztosítanak az országok számára az európai piachoz, minden exportjuk esetében leszámítva a fegyvereket. És akkor most meg is adom a szót Markus Skinnernek, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy a szakbizottság előtt felszólalhatok. Üdvözöljük a lehetőséget, hogy a nők és lányok védelme útjában álló kockázatokat érintik. Ez egy óriási szakadék a bangladesi válaszadásban. Ahogy ön is remutatott, az ENSZ tényfeltáró bizottsága azt állt, hogy marginalizálódnak, a rohingyák üldözik őket és írtják őket, és konkrétan a nők és lányok elleni erőszak rettenetes mértékben zajlik. Az elszámoltathatóság nagyon fontos lenne, ezt a rohingyáknak a saját nyilatkozatai is megerősítették. Biztonságra lenne szükség, hogy visszatérést egyáltalán megfo- megfontolják. Biztonságos és méltóságos visszatérésre lenne szükség, de az, ennek a feltételeivel kapcsolatban nagyon lassan haladunk és egyre világosabbá vált számunkra éppen ezért az, hogy bármilyen jelentős javulás a rohingya menekültek életében a bangladesi reakcióktól függ. Tehát a bangladesi helyzetet kell javítani elsősorban előbb, mint a miamári helyzetet. Júniusban voltam Bangladesben, mielőtt az esőzés megkezdődött, és világos volt az, hogy az esőknek pusztító hatása lesz majd a táborokban lévők életére. A rohingya válság kapcsán leginkább a, a természeti csapások hatására összpontosítottunk, a helyet, hogy az emberek védelmét tartottuk volna szem előtt, már pedig, amikor arra gondolunk, hogy milyen kockázatokkal néznek szembe nők és lányok, több mint 50% egyébként a népességnek nő nemű, akkor láthatják, hogy mennyire fontos ez a terület. Nagyon gyakran előfordul, hogy a háztartás feje is egy fiatal lány, akár egy kamaszlány, egyedülálló kamaszlány. Rettenetes tapasztalatokról számolnak be a menekülésük során borzasztó ö, csapások kérték őket. A menekültek jogaival kapcsolatban Bangladesben azt állíthatjuk, hogy rendkívül sérülékeny ez a csoport Bangladesen belül is Biztos vagyok benne, hogy sokan látják azt, hogy amikor relatíve biztonságba érkeznek a bangladesi menekültámorokba, a nők és gyermekek, a nők és fiatal lányok nagyon sok erőszakos cselekményt kell, hogy elszenvedjenek itt is. A bangladesi jogi rendszer pedig nem teszi lehetővé azt, hogy jogorvoslatért forduljanak. A menedék a menekülttáborokban nincsenek szegregált latrinák, tisztálkodó helyek, és ez a menekültek számára nem teszi biztonságossá kül azt, hogy ellátogassanak ezekre a helyekre, különösen, hogyha nőkről van szó. Ráadásul a társadalmi hagyományok miatt nagyon gyakran a nők nem mozdulhatnak ki otthonról, és ez nem könnyíti meg a nemi alapú erőszak elleni fellépést. Továbbá nincs megfelelő hozzáférés az oktatáshoz, vagy ahhoz, hogy a saját megélhetésüket megteremtsék a nők és a lányok, és ez a partnerek által elkövetett erőszakot, illetve a kereskedelmi szexuális kizsákmányolást, a kikényszerített házasságok kockázatát drámaian mindez megnöveli. Ez a komplex helyzet nagyon komplex válaszadást igényel. Elismerendő, hogy a bangladesi kormány és a civil társadalom megnyitotta a határokat a rohingya menekültek előtt, de láthatjuk, hogy milyen mértékű az exodus Bangladesbe, és az óriási terheket ró a bangladesi kormányra és népességekre. A mi válaszadásunkat e kihívásokra szabtuk, és ezért fontos, hogy elsősorban elismerjük a nők és lányok sérülékenységét, és tapasztalatokat szerezünk a más 40 országból, ahol hasonló helyzet fordult elő a menekültekkel kapcsolatban, és erre alapozzuk a humanitárius válaszadást Bangladesben. Milyen tényezőkről beszélünk? Az egyik nagyon fontos gyorsan és jelentős mértékben fellépni, olyan partnereken keresztül, akik már operatívak Bangladesben. A humanitárius tér nagyon korlátozott Bangladesben, nagyon sok engedélyre, regisztrációra van szükség. Az új ügynökségek regisztrációja nehézkes, és ezért a nők és lányok számára nyújtandó nagyon kényes szolgáltatásokat gyakran olyan szervezetek nyújtanak, akiknek ebben semmi tapasztalata nincs, mert mások nem jutnak be Bangladesbe. Az egyik nagyon fontos, óriási szolgáltatási szakadékokat betömni a nők és lányok védelmében, különösen a nemi alapú erőszak által okozott károk enyhítésére. A másik nagyon fontos következmény ennek, hogy nagyon ártalmas gyakorlatokat látunk a szolgáltatás nyújtás területén, és a nemzetközi bevált gyakorlatokat nem veszik át. Például, amikor azt látjuk, hogy biztonságos helyeket kéne létrehozni a nők számára, de itt férfiak dolgoznak, és ez csökkenti annak a valószínűségét, hogy a nők igénybe fogják venni ezeket a szolgáltatásokat. Például a nemi erőszak elszenvedői nagyon komoly bizalmat kéne, hogy érezzenek azokkal szemben, akiktől segítséget kérnek, hiszen hogyha ez nincs meg, akkor gyakran előfordul, hogy kiszolgáltatják őket a saját közösségük haragjának. Az Európai Uniónak kritikus szerepe van e problémák kezelésében. A bangladesi kormányjal együtt működünk, és van egy intézmény a kormányon belül, ami kötelezettségvállalást tett arra, hogy a bangladesi helyzet javítása érdekében például az Európai Unió öm, nemek közötti egyenlőség és védelemről szóló normái tekintetében lehetővé fogja tenni a nem erőszak áldozatainak a jogorvoslathoz való fordulását. Ez nagyon fontos reakció lenne. Ilyen kereteket szem előtt tartván három gyakorlati javaslatom lenne, amivel javítani lehetne a helyzetet, és amit az Európai Unió megtehetne. Az egyik egy olyan kezdeményezés, ami a táborok kondícióit illeti, fontos lenne ö, valamilyen módon megóvni a fiatal lányokat attól az elterjedt nemi alapú erőszaktól, ami annyira jellemzi a táborokat, illetve kapacitásépítési kezdeményezésre van szükség, hogy a nemzeti és nemzetközi partnereket támogassuk a terepen. Ez lehet mentorálás, technikai segítségnyújtás képzés azok számára, akik enyhíteni próbálják az erőszak mennyiségét, illetve a károkat próbálják felszámolni. A harmadik pedig, hogy fel kell készülnünk arra, hogy ez egy hosszú távú válság lesz, amit Bangladesben kezelni kell, és ezért strukturálisan fel kell építeni a reagálásunkat. El fog húzódni, már régóta húzódik egyébként ez a válság, 2017. augusztusa óta vándorolnak el a rohingyák mm, Myanmarból, és az óriási terhet ró a befogadó közösségekre, is 75%-uk mondja azt, hogy a rohingyákat nem szabadna bangladesi iskolába küldeni. Úgyhogy világos, hogy hosszú távú reakcióra van szükség, és a, létre kell hozni egyrészt azt, hogy a menekültek meg tudják teremteni a saját megélhetésüket, ez a nők és gyermekek helyzetén is segítene, és itt más menekült táborok tapasztalatai Libanonból, például Kuwaitból nagyon hasznosak lehetnének. A nemzetközi segítségnyújtás nem csak a humanitárius segítségnyújtásra kell, hogy korlátozódjon, hanem egy szélesebb spektrumot kellene, hogy lefedjem. Például kapcsolódhat ez mondjuk kereskedelmi engedményekhez is Jordániában. A nemzetközi finanszírozásnak részekép, részeként ilyen kereskedelmi könnyítéseket kaptak, ezzel, ezért cserébe a menekültek oktatásához való hozzáférését, illetve megélhetéshez való hozzáférését javították. Ez az ország fejlődése szempontjából is hasznos volt, illetve a tekintetben is, hogy a menekültek a saját igényeiket jobban ki tudták elégíteni. Diplomatikus, diplomáciai erőfeszítésekre van szükség tehát, úgy gondoljuk, hogy ezeket érdemes lenne végigjárni, hogy jobban javítani tudjuk a menekültek helyzetét Bangladesben. Köszönöm. Thank you very much. The situation is... Köszönöm szépen. A helyzet nagyon nehéz, bonyolult hallottunk egy minimum listát arról, hogy mi tehetünk még, hogy javítsunk, hogy mit tehetünk, hogy javítsunk a helyzetet. Andról Kaminára következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni azt, amit a amit Skinner úr már elmondom, hiszen teljes mértékben egyetértünk vele. A bangladesi helyzetről fogok beszélni, illetve a Myanmari helyzetről. Bangladessel kezdeném. Valóban igaz az, hogy ezek a hatalmas táborok valójában a világ legnagyobb táborát adják. A monszun időszak alatt ez különösen igaz volt. Elképzelhetetlen, hogy ezek az emberek mennyire rászorulók, mennyire sérülékenyek. A bangladesi kormány ezt a hatalmas területet átadta a menekülteknek. Ez egy dombos terület, korábban erdővel vagy fával borított volt, kivágták a fákat. Valójában az ember térdig sárban jár a területen, ebben a táborban, és a feltételek elfogadhatatlanak. Tehát nagyon nagyon sérülékeny emberek nagyon uh, sérülékeny helyzetben találják magukat a fizikai környezet miatt, és hogyha megnézzük a nők és a gyermekek vagy lányok helyzetét, de említettük, hogy a tábor lakók több mint fele nő, az ő helyzetük még rosszabb. Az úgynevezett nem barát területeket vagy tereket fölkerestem, és szörnyűséges történeteket hallottam. Ezek a nők arról beszéltek, hogy a gyermekeiket bedobják a folyóba, vagy a rokonaikat megölték, vagy beszéltek arról, hogy őket hogyan erőszakolták meg, gyakorlatilag rezzenéstelen arccal. Azért volt kifejezéstelen az arcuk, mert ilyen extrém erőszaknak voltak kitéve. Azon területeken, tehát vannak olyan, vannak olyan táborok, ahol vannak ilyen nem biztos, vagy nem barát, nem hiszem való biztonságos területek, más táborokban nincsenek. Ez azért van, mert nem egyformák a tábor, hanem ugyanazok kezelik őket. Hogy működik ez a dolog? A tábor egy részét felosztják, és a bangladesi kormány kinevez úgynevezett mágikat, akik teljes ellenőrzésük alatt tartják ezeket a lakott területeket. Este egyetlen civil szervezet sem lehet a táboron belül, a tábor területein, és akkor hatalma van ezeknek a mágiknak. Egy megerőszekolt nő nyilván nem megy oda egy férfihoz, nem neki jelenti be, hogy a táborban megerőszakolták. És ugye elvileg ezek olyan emberek, akik megvédik a táborlakókat, de sokszor egybeesnek azokkal, akik elkövetnek dolgokat. Az imént hallottuk az ajánlásokat. A munkák során mi az ensz is egyeztetünk, mert a helyzet és a táborok igazgatása mindenképpen megváltoztatandó. Egyértelműen meg kell változtatni azt, ahogy ezeket a, ezeket a táborokat vezetik. Az évelej óta némileg volt a helyzet, de még mindig nagyon-nagyon sok dolgot kéne változtatni, nagyon sok dolgon kéne javítani. Egyetértek azzal, ami az imént elhangzott, a partnerek között, együtt élő felek között is hallunk erőszakról, ez természetesen soha nem lehet indokolt. Sok embernek a mozgási lehetőségei korlátozottak. Alapvetően nagyon zsúfolt területről van szó, ahonnan nem mehetnek ki ezek, ezek a személyek, és ilyen helyzetekben jelenik meg a partnerek közötti erőszak, de nem csak partnerek közötti erőszakról, vagy élettársak közötti erőszakról van szó. Rokingák egy része a befogadó közösséggel él a falvakban, tehát nem a táborokban, nem a táborban. Fölkerestem egy ilyen fal, falut, ahol nem csak a rohingákat segítjük, hanem a befogadó közösséget is. Tehát gyakorlatilag egymás mellett élnek a rohingyák és a befogadó közösség, és nekik is vannak úgynevezett igazgatósági képviselőik, és meglepő volt számomra az, hogy a befogadók is, és a rohinga képviselők is azt kérték tőlünk, hogy a fiatal lányokat, a 12-18 éves korú lányokat valamilyen módon képezzük, Egyrészt, hogy tudjanak pénzt keresni, legyen saját kereseti lehetőségük, mert 12-13 éves kor után már nem mehetnek itt, tehát házon belül kell maradniuk. Másrészt viszont azért is szeretnék, hogy pénzt keressenek ezek a lányok, hogy amikor 18 évesek lesznek, akkor férhez tudjanak menni. Tehát a lányok oktatáshoz való hozzáférése olyan téma, amire mindkét föl felhívta a figyelmet, a befogadó közösség is, és a menekültek is. Oktatás tehát. Az oktatás az egyik legfontosabb probléma. Nagyon keveset tudunk nyújtani ezen a területen, mert vannak megkötéseink. Azt a keveset tudjuk nyújtani. Az nem a rohinga nyelven van, nem banglául, ez a befogadó közösség neve, hanem burmaiul van. Ezt a nyelvet a legtöbb gyerek nem beszéli. Van egy otthon használt nyelvük, ahogy a szüleikkel kommunikálnak, nem tanulják meg a befogadó ország nyelvét ilyeténképpen, hanem egy harmadik nyelvet. Harmadik nyelven tanulnak nem lesznek később életük során, vagy hasznos lesz, vagy nem. Hogyha hosszúra nyúlik a válság, akkor a burmai nyelvet megtanulni nem biztos, hogy okos. A bangladesi kormánynak azonban tényleg csak hálásak lehetünk, hogy ilyen sok menekültet befogadtak, de bizonyos kérdésekben, főleg oktatási kérdésekben, ahol mondom a nyelv az problémát jelent. Tehát azt gondolom, hogy a, hogy a kormánynak azért még számos ponton meg kéne változtatni az álláspontját. Egy humanitárius felhívás történt a rohingák a, a, ezeknek a rohingáknak a szükségletével kapcsolatban ez 250, 950 ezer dollárról szól, és ennek ennyi lenne szükség. Ennek 40%-a gyűlt össze. Éppen ezért nem tudunk megfelelőben reagálni a szükségletekre, főleg a lányok és nők szükségleteire, mert a finanszírozásból még elég sok hiányzik. A bizottság az elmúlt egy évben, tehát tavaly augusztus óta 65 millió eurót bocsátott rendelkezésre. Nézzük a Myanmari oldalt. Ne fedjük el, hogy Myanmarban is vannak rohingák. Ott 600 ezer rohinga él. Rakin államban, és már, két, már 2017. augusztusában is rossz, rossz volt a helyzet. Létezik egy senki földje is. Nulla vonalnak hívják ezt, ez zéro vonalnak a két ország között. Elég sok rohingáról van szó, már egy ideje ott vannak. Nem világos, hogy mi lesz ezeknek az embereknek a sorsa. A Myanmari oldalon a rohingyák helyzete hogy is néz ki? Táborokban lakik a legtöbbjük. Ez egy, egyfajta nyitott koncentrációs tábor, de ezt furcsán mondom, mert nem jöhetnek, mehetnek szabadon, nem közlekedhetnek szabadon. Segély eljut hozzájuk. A Myanmari kormány nem hagyta jóvá ezeknek az embereknek a nyilvántartásba vételét. Egy nyilvántartásba vétel történt, amikor a nagy táborokat létrehozták, de nagyon sokan érkeztek ezután. Tehát ami például az adagokat illeti, nagyon sok ember egész egyszerűen nem szerepel a nyilvántartásban, és nincsen hozzáférésük a, a élelmiszer adagokhoz. Itt is a nők és a lányok helyzete a legszörnyebb. Hosszú házakban, úgynevezett hosszú házakban, faházakban élnek. Négy-öt évvel ezelőtt építették ezeket. Akkor az volt a logika, hogy fél évig vagy egy évig kell majd itt maradniuk. A legtöbb már elbillent. Nagy megbillent. Sokszor alá ducolják hogy egyáltalán viszintes maradjon, és a kulturális hiedelmek miatt a fiatal lányok nem mehetnek ki ebből a fa szerkezetből egy bizonyos életkor elérése után. Tehát a határ mindkét oldalán a fiatal lányok és a nők vannak a legrosszabb helyzetben. A bizottság részéről különböző partnerekkel kívánunk megvalósítani a projekteket, és a cél, a legfőbb cél hogy a lányok és a nők helyzetét próbáljuk megoldani. Ez nyilvánvalóan nem elégséges, és még sok mindennek kell történnie mindkét oldalon, hogy a lányok és a nők élete elviselhetőbb legyen. A Miamari oldalon apró javulást láthatunk a hozzáférésben de sokkal rosszabb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. De ne felejtjük el, hogy Kacsinicsensz államban újabb válságok, gócok vannak. Augusztus óta 110 ezer ember kényszerült arra, hogy elhagyja lakhelyét, és pont olyan rossz körülmények között élek, élnek, mint a rendkini menekültek, rendkini rohingák. Ennyit szerettem volna mondani, és amit a befogadó közösséget illeti, ne felejtjük, hogy a befogadó közösség és nagyon szegényes körülmények között él, tehát ők is rászorulnak a segélyre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kominára asszony. Köszönöm, hogy beszámoltak ezekről a történetekről. Izabella Deletre következik. Parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom nagyon rövidre fogni. Csak kiegészíteném azt, ami már elhangzott. Én inkább a politikai területre összpontosítanék, hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió és a főképviselőasszony, valamint a bizottság is teljes mértékben elkötelezett politikai szinten a humanitárius fejlesztési segély folyosításában, hogy a rohingyák helyzetével, a válság helyzetével foglalkozni lehessen Bangladesben és Myanmarban is. Tárgyalások témáját képezte rohingyák helyzete júliusban is. Az Európai Unió akkor Bangladessel tárgyalt. Természetesen megbeszéltük ezt a témát. Aztán az ENSZ közgyűlésének margójára a főképviselőasszony találkozott Banglades miniszterelnökével, és akkor megvitatták a rohingyák válsághelyzetét is. Néhány nap múlva pedig az ASEAN csúcsán, itt Brüsszelben fogjuk ezt a témát megemlíteni. Tehát politikai nyomvonal tekintetében teljes az elkötelezettség, és van is egy uniós állásfoglalás, amelyet a az emberi jogi tanácsban fogadtunk el az elszámoltathatóságról. Szeptember 27-én szavazták ezt meg, az elszámoltathatósággal foglalkozó mechanizmus ennek alapján fog létrejönni. Természetesen tudjuk, hogy időre lesz szükség ahhoz, hogy elkezdődjön a bűnvádi eljárás. New Yorkban is tárgyalni kell, és megnézzük majd azt is, hogy hogyan szerezhető finanszírozási eszköz erre a célra. Biztos vagyok abban, hogy mindenki ismeri a tényfeltáró misszió beszámolóját, mely Myanmar néhány részén még népírtásról is beszámolt. A nemzetközi közösség nagy nyomást gyakorol Myanmarra, beleértve az Uniót is. Ennek szerepe lesz abban, hogy megoldásokat keressünk a kiváltó okokra de csak azokra, amelyek a zanán jelentésben szerepelnek. Ha ezeket megoldjuk, akkor biztonságosan hazatérhetnek a menekültek. Végezetül úgy érezzük, hogy továbbra is összpontosítani kellene, kellene a humanitárius és a fejlesztési segélyekre, hiszen a menekültek még egy ideig Bangladesben maradnak, még akkor is, ha ezt a kormány nem hajlandó elismerni. De legyünk realisták, Myanmarban a helyzet nem javult. Az egyik pozitívum, amelyet láthattunk az, hogy az ENSZ különleges megbízottja most már hivatallal rendelkezhet Myanmarban, és hozzáférhet mindenkihez, mindenkivel beszélgethet, beleértve a katonaság képviselőit is. Így azt mondhatjuk, hogy adódik lehetőségünk a hozzáféréshez, azt követően hosszú évekig ez nem volt lehetséges. a humanitárius és a fejlesztési segély egymáshoz való viszonya tekintetében megemlítenék egy 50 milliós projektet, amely egy terv, és amely a menekülteket és a befogadó társadalmat célozzák meg Bangladesben. Az oktatás, az élelmiszer és a tisztálkodási lehetőségek kapják a hangsúlyt. Erről beszéltünk az előbb. Ez pusztán a kezdet, 50 millió nyilván nem elég, de ezekre a területekre kell erőfeszítenünk. Ez emellett pedig a ö, fiatalok, a kamaszok radikalizációja a táborokban témával van egy kisebb ö, léptékű projektünk is végezetül. Van egy másik projekt is, nem a menekültekre a táborokban, hanem a civil társadalom képviselőire vonatkozóan, és a bangladesi emberjogi aktivistákra. A kapacitásépítést támogatnánk a nemi alapú erőszak témájában. A szereplők támogatása segíthet bennünket abban is, hogy később célzottan tudjunk a menekült táborokban is fellépni. Köszönöm szépen! Akkor most a képviselőknek adok szót. Genyéro Szalom úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a levezető elnök asszonynak a szót. Köszönöm a szakértőknek is ezeket a beszámolókat. Köszönöm az International Refugees Rescue-nak, köszönöm a bizottságnak, a körügyi szolgálatnak is. Az első két expozi előadója személyesen is jelen volt ebben az övezetben, tehát személyes benyomásuk van arról, hogy mi történt, arról, hogy itt népírtás volt, hogy erőszak történt, főleg a nők és a lányok kárára, és a helyzetet leírták ezt a helyzetet, elvileg erről a helyzetről már értesülhetünk sajton vagy közösségi hálón keresztül is, de most különböző intézmények beszámolóit hallhat, hallgathattuk meg. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni, az, hogy a Bangladesbe a Bangladesben lévő rohingák száma összevethető azzal, ahány ember a szíriai válság hatására Európába érkezett. Tehát két hasonló népcsoportról, mennyiségről van szó. Hogyha nekünk egy ilyen emberáradatot kéne ellátnunk, képzeljük el, az milyen lenne, tehát ha a mostani menekült áradatot, menekült áradattal ilyen problémáink vannak, akkor képzeljük el, hogy Banglades, aki szintén akik szintén szegény körülmények között élnek, a bangladesiek, képzeljük el, hogy ők milyen nehézségek árán fogadják be a menekülteket. A szakértőink elmondták azt, hogy meg kell, elmondták azt, hogy meg kell próbálni megérteni azt, hogy Banglades milyen helyzetben van, Bangladesnek kell segíteni, ez stratégiai jelentőségű, hogy ezt a humanitárius válságot valamilyen módon enyhíteni tudjuk, és szerintem ez egyértelmű. Tehát elsősorban a befogadó ország szegénységét, vagy a befogadó közösség szegénységét kell enyhíteni. Elsőként. Aztán arról is beszéltek a meghívottjaink, hogy az élelem és egyéb klasszikus humanitárius segélynyújtás területén segítenünk kell a rohingákat, de azt is kiemelték, hogy politikai szempontból is jogi, illetve stratégiai szempontból is föl kell lépnünk. és hát valójában na, számos olyan javaslat is fölmerült, ami még nem alakult ki teljesen. Például Jordánia és Libanon tapasztalatait is fel lehet használni két szempontból is. Egyrészt Kambodzsára lehet, illetve Myanmarra lehet nyomást gyakorolni negatív irányba, vagyis előjogokat, előjogoktól tőlük meg lehet őket megfosztani, hogyha nem lépnek fel, nem tesznek le valamit az asztalra, hogyha a humanitárius segét nem adnak, illetve másokat pedig azzal ösztönözhetünk, hogy preferenciális módon bánhatunk velük, vagy kereskedelmi előnyöket adhatunk nekik, hogyha a Myanmarból elmenekülteket befogadják. Harmadik dolog. Az elszámolhatóságot hogyan hozhatjuk létre? Az emberi jogsértés, a népírtás, a szexuális szabadság megvonása, vagy a női a nők jogainak megsértése, ezeket a cselekményeket nem szabad büntetlenül hagyni. Az ENSZ-ben a jogi típusú hatatóságon elkezdte gondolkodni, és szerintem az Európai Uniónak is aktívan kell fellépni ezzel kapcsolatban, hogy a különböző nemzetközi igazságügyi fórumokon vagy bűr, bírói fórumokon, fórumokra elvigyük az elkövetőket, akik a rohingákkal szemben felléptek. Még egy utolsó gondolat nem csak a szakbizottság tagjai, hanem egész biztosan vendégeink is tudják, akik időre, ide, időre ellátogatnak ide. A szakbizottságunk tehát az oktatási kérdésekre mindig nagyon odafigyeld, amikor egy olyan, amikor egy majdnem egymilliós populációra van szó, akik egész biztosan évekig lesznek még a helyszínen. És nem lehet tudni, hogy visszatérnek-e vagy sem. Számukra az oktatási képzési lehetőség nyújtása, hogy az aktív hogy aktív életet tudjanak kezdeni, még a bangladesi nehéz, nehézségek között is, vagy más országokban. Szerintem ez kell, hogy legyen az egyik stratégiai célkötűzésünk. azt gondolom, hogy eh, több esetben látok már hasonlót, a családok azt szeretnék elérni, hogy a gyermekeik hozzáférhessenek az oktatáshoz, hiszen ez az életükre nézve, sorsukra nézve nagyon komoly lehetőségeket adna. A különböző megállapodásokkal más esetekben, például Jordánia, Jordánia esetében, ahol a menekül gyerekek oktatása eleinte nehézségekkel küzdött, tehát ilyen különböző megállapodások során sikerült azt megoldani, hogy ez megváltozzon, hogy a menekült gyerekek is hozzáférhessenek az oktatáshoz, erre, erre kell törekedni. It's late. Köszönöm szépen, 10-15 perccel késésben vagyunk a tervezethez képest, úgyhogy kérem röviden. Kenge asszony, tessék. Grazie, e, a, e, anche... Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a három vendégünknek, köszönöm a tájékoztatást. Arról is beszéltek, hogy milyen eszközeink vannak, milyen, milyen eszközeink lehetnek, és köszönöm az ajánlásaikat is. Rövidre tudom fogni, mert amit el szeretem volna mondani, azt már elmondták a kollégák. Örülök, hogy Enrique például sok mindent elmondott, amit én szerettem volna. Körülbelül 700 ezerre menekültek el augusztus óta, és 25 ezerre becsülik a, az áldozatok számát. Holisztikus megközelítésre van szükség, és azt gondolom, hogy az adataik védhetőek, politikai megoldásra, illetve gazdasági segítségre is szükség van. Libanon és Jordánia például valóban jó példák lennének, azt a tapasztalatot kéne valahogyan átmenteni ide, és azt gondolom, hogy hosszú távú kezelése is nagyon jó tapasztalatok ezek. Nagyon valószínű, hogy rövid időn belül nem oldódik meg ugyanis a rohinga válság. Egy kérdésem lenne. A bangladesi megoldásról beszéltek, mi szerint 100 ezer ember áthelyezése a Baszáncsár szigetére segíthet valamennyire. Erről tudnának többet mondani esetleg? Ez az egy kérdésem lenne. Thank you very much, and now it's... Köszönöm szépen. És akkor most meghallgatjuk McEwen asszonyt, elnök asszonyunkat, tessék. Nem, nem kérte? Something? No? Okay. So we... Nem, nem? Hát egy kérdésem lenne. Akkor érkeztem, amikor Andrula beszélt. Elmondta, hogy a nemzetközi szervezeteink nincsenek a táborban, nincsenek jelen. Van ez még valahol máshol is a világon így, és ez normálisnak számít? Éjjel. Majd megkérem Skinner urat, hogy válaszoljon erre. Nagyon jó volt hallani, hogy a politikai lépésekre összpontosítanak. Nagyon fontos a hosszú távú válasz szempontjából. A hosszú távú igényekkel foglalkoznunk kell politikai viták során. A befogadó társadalmak támogatása mellett. Az elszámoltathatóság szerepet játszik az ilyen nyitás szempontjából, és a másik a finanszírozás, amelyről már említést tettem. Ami pedig Bassenger szigetével kapcsolatos kérdést illeti, nincs megfelelően kiértékelve az, hogy a szigeten milyen állapotok uralkodnak, holott ez létfontosságú lenne így tudnánk koordináltan reagálni, a nemzetközi közösség képviselői így tudnának reagálni. Az IOM, az ENSZ, a nemzetközi közösség koordináltan kellene, hogy reagáljon. Mm mindenképpen szükség van erre ahhoz, hogy a táborokban azt kérjük, hogy kevesebb lakos legyen. Köszönöm szépen, még valaki? Szeretnék válaszolni néhány kérdésre. A jelentésből idéznék valamit. Így jó képet adok arról, hogy mi történik ott. A jelentésben az áll, hogy a tényleges népírtás folytatódik. Nem a múltban zajlott ez le, és most szembesülnek ennek az eredményeivel, nem erről van szó. A jelentés azt mondja, hogy a Miamari oldalon a rohingyák ellen elkezdődött a népírtás, és folytatódik is. Ezt kell szem előtt tartanunk akkor, amikor a Miamari oldalon a rohingyák helyzetével foglalkozunk. Ami az oktatással kapcsolatos helyzetet illeti, valamint a közép és hosszú távot, megemlítenék egy az IOM-mel közösen jegyzett projektet. A befogadó társadalmak és a menekültek is részt vesznek ebben a projektben. Fákat ültetnek az erdőírtás elleni küzdelem miatt, pontosan az a probléma, hogy a táborok helyén erdők voltak, de ezeket kivágták, hogy táborokat létesítsenek, és most térdig áll a sár az esőzések miatt. Nem azt mondom, hogy egyfajta foglalkoztatást biztosítunk a számukra, de így biztosítjuk, hogy közép és hosszú távon megoldódjanak az éghajlatváltozási problémák. Egyetértek azzal, hogy a befogadó közösségekre is figyelnünk kell. Ennek egy oka van, ha nem figyelünk oda rájuk, azokra, akik a menekültek mellett élnek, és akik olyasmiket biztosítanak, amihez a menekültek nem tudnak egyébként hozzáférni, mint például az élelem, akkor másnak kell és előfordulhat, hogy olyan helyzet alakul majd ki, hogy biztás mm, érzéseket táplálnak a rohingyákkal szemben. Amikor a válság elkezdődött, befogadták a menekülteket, még akkor is, ha a helyi lakosok alig tudtak a saját gyerekeiknek enni adni. Így ügyelnünk kell, hogy amikor teszünk valamit, ne okozzunk kárt. a nemi alapú erőszak nem folytatódhat, és az elkövetők nem hozhatják meg büntetlenül, egyetértek ezzel. Ezekkel foglalkozunk, hogy megoldjuk a problémát. És igen, tanulhatunk más válsághelyzetekből, ahol hatalmas tömegáramlatok mozogtak. Azért, hogy ezt a válsághelyzetet megoldjuk. Tavaly, a, mikor elindult a tömeg, a bangladesi kormány azt mondta, hogy a szigeten megfelelő körülményeket akar teremteni, hogy a szigetre vigye a menekülteket. Nyilván a befogadó társadalom reagált is ezekre a nyilatkozatokra, említette azt, hogy a szabad mozgás elvét tiszteletben kell tartani, Mostanáig különböző okokból kifolyólag a kormány még nem ö, vitte át a menekülteket, de tervez tenni valamit. Valószínűleg az ügynökségek és a civil szervezetek ellátogathatnak majd a táborokba, hogy ellenőrizzék a, az ottani körülményeket. Mi abban reménykedünk, hogy nagy embermozgásokat, tömegmozgásokat nem fogunk látni, a sziget befogadó képessége állítólag 100 ezer, de említettek más számokat is. Vajon normálisnak számít az, hogy éjjel nem lehet-e megfigyelő jelen a táborokban? Észak-Rakinben például kiárás is tilalom van este. Ha egy nő vagy egy lány gyereket szül, akkor sem engedélyezett a kibejárkálás. Én ezt nem nevezném normálisnak, itt minden abnormális, de hát nem ez az első hely, ahol ez fordul. Az olyan helyeken, ahol nem lehet kimenni, meg is nőtt az erőszak, Tehát kényes terepen mozgunk, folyton kérjük a hozzáférést, de tojáshéjon mozgunk. Köszönöm. Yes, thank you. Um, just on the accountability. Uh... Az elszámoltathatósággal kapcsolatban szeretnék reagálni, illetve a tisztelt képviselő megjegyzésére, hogy az EU-nak aktív szerepet kéne játszani. Az EU pont ezt teszi, az állásfoglalását bemutatta például az emberi jogi tanácsnak, közösen az Európai Unió és az EOIC együtt mutatták be, ez nagyon jól jelezte azt, hogy nemzetközi közösségünk részéről nyomás gyakorlódik, és ez nem csak az EU tehát, Myanmar ellen ez az egyik legerősebb fegyverünk. Az elszámoltathatási mechanizmus tehát lehetővé fogja tenni azt, hogy bizonyítékokat gyűjtsünk, konszolidáljuk és megőrizzük a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények kapcsolatos bizonyítékokat, amiket Myanmarban elkövettek, és mai napig elkövetnek, és ez kiköveti, kikövezi remélhetőleg az utat majd a jövőbeli bűnügyi eljárásokhoz. A Nemzetközi Büntetőbíróság szintén tett lépéseket. Megkezdték az előzetes vizsgálatát a rohingyák kényszerszerű kitelépítésének ezt vizsgálják tehát Myanmarból Banglades felé történő kitelepítésük körülményeit, és nyomon követjük az ICC, a Nemzetközi Büntetőbíróság fellépéseit. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen mindenkinek az eszmecserét. Most pedig ideje tovább lépnünk, és átadom elnökasszonyunknak az elnöklést. Linda, parancsolj, és örülök, hogy látlak. Okay, colleagues, my apologies for not being here at the beginning. Elnézést kérek kollégák, hogy nem tudtam itt lenni az ülés elején. Mindannyian átéljük ezt a helyzetet, amikor késlekednek a vonatok, viszmajor történik, és nem értem ide sajnos. Elnézést kérek ezért, de biztos vagyok benne, hogy alelnök asszonyunk kiváló munkát végzett. A 9. napi rendi pont következik tehát, le vagyunk maradva, úgyhogy azt mondták nekem itt a szomszédeim, hogy most már nagyon fontos betartani az időkorlátokat, úgyhogy ugorjunk is tovább az indonéziai földrengés témájára. Most már 2000 emberről erősítették meg, hogy elhalálozott, több ezer hiányzik, rettenes a helyzet tehát és nagy érdeklődéssel hallgatjuk majd az ECO főigazgatóság részéről, hogy mit tud a helyzetről a bizottság, illetve mit tehetünk a szükséget szenvedő emberek megsegítéséért. Andrula. Köszönöm, Linda. Igen, az utolsó hivatalos számok folyamatosan változnak. A hivatalos számok tegnap állása szerint 1763 fő volt, a médiában azonban már 5000 emberről is beszélnek, és több mint 60 ezer lakóhelyet elhagyni kényszerült szeméről. Borzasztó képeket látunk például arról a faluról, ahol gyakorlatilag a föld sárrá változott, csepp folyósá vált gyakorlatilag a talaj, és elnyelte a falut. Itt rendkívül nehéz megállapítani az áldozatok számát. Röviden, mit tesz az EU? Azonnal mobilizáltunk 1,5 millió eurót, jelen pillanatban végrehajtjuk ennek az eljutatását, kapcsolatban vagyunk a kormányjal, amely kinyilatkoztatta, hogy az indonéz vörös keresztet fel, tudnák, fel tudják használni a mentési munkálatokban. A mi finanszírozásunk mellett a tagállamok is majdnem 9 millió eurót tettek össze, úgyhogy az Európai Unió körülbelül a 20%-át biztosítja annak, amire kérés érkezett, mely szerint kb. 50 millió eurót szeretne hogy eljutassunk a segítség érdekében nekik. A terepen az ECO alkalmazottai jelen vannak, a Kopernikus mechanizmust beindítottuk, nagyon részletes térképeket tudunk biztosítani, a polgári védelmi mechanizmusokat is aktiváltuk. Dánia, Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyság már reagált a polgári védelmi mechanizmus aktiválási kérelmünkre, úgyhogy generátorokat, menedéket, sátrakat és egyéb felszereléseket biztosítanak a mentési munkálatokhoz. Az ECO főigazgatóság már egy idere finanszírozza a kockázat csökkentési mechanizmusokat indonéz kormányjal együttműködve. 2013-tól indult ez a projekt, de nagyon sok olyan jelentés érkezett be, amely szerint ez javította a helyzetet, e, esetleges katasztrófákat sikerült elkerülni. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a részleteket. Talán a kollégák majd kérdeznek is. Át is adom a szót humanitárius szóvivőknek. Köszönöm a tájékoztatást. Egy dologra felhívnám a figyelmet. Még nem vagyunk teljes mértékben tudatában annak, hogy mekkora terjedelmű ez a katasztrófa. Nap mint nap több részletet tudunk meg, minden nap hallunk arról, hogy még több kár keletkezett, még több áldozatot találnak. Tegnap láttam képeket a tévén arról, hogy hogyan nyel el a víz teljes mértékben egy területet. És nem csak nem csak áldozatokról kell beszélnünk, hanem olyan emberekről is, akik el kellett, hogy hagyják az otthonukat, elveszítették gyakorlatilag az otthonukat. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi hamarabb megismerjük a pontos helyzetet, akár műholdas rendszerrel, vagy másmilyen technológiával meg kell ismernünk a pontos részleteket, és természetesen arra kérem a bizottságot, hogy a jövőben is kövessük figyelemmel ennek a válságnak az alakulását, és tegyük meg minden tőlünk telhetőt, hogy a válságot valamilyen módon enyhítsük. Um, thank you very much. Well, nobody else is... Köszönöm szépen. A katasztrófára való felkészülésre vonatkozóan kérdezném, hogy lesz előrelépés? Lehet számítani előrelépésre ebben a témában? Ez ugye nem egyszerű dolog, viszont nagyon fontos, ha az ember földrengéses zónában lakik. Visszamenőleg persze lehet okoskodni, hogy többet lehetett volna tenni, Nos, van egy korai jelzőrendszer, amit nem használnak. Amit használtak Indonéziában, és ez kiadta a cunami jelzést, de annyiban tévedett a rendszer, hogy nem ekkora földrengés, nem ekkora cunamit jelzett előre, és nem jó időben azt gondolta a rendszer, hogy sokkal hamarabb visszatér a normális állapot. Jelenleg azt lehet tudni, hogy több válság is történt egy időben, tehát valójában több természeti jelenség történt egyszer, először a földrengés, aztán voltak tenger alatti, tehát a tengervíz szintje alatti tevékenységek, amit a rendszer nem igazán tudott értelmezni, és aztán volt egy olyan jelenség is, hogy percek alatt sárral sár lepte be a falvakat, tényleg percek alatt eltűntek ezek a falvak, ez szörnyűséges volt. Nos, a Vörös Kereszt Indonéziában nagyon sokat segít a segélyezésben, nyilván ez is lehetett volna jobb, de el kell ismerni, hogy komoly nagy erőfeszítéseket tesznek. Jelenleg még nem tudjuk pontosan megítélni azt, hogy mi volt a probléma ezzel a jelzőrendszerrel. Amikor több esemény történik egyszerre, vagy zajlik egyszerre, akkor eh, úgy tűnik, hogy romlik az előrejelzés minősége. 17 óra 2 perckor történt a földrengés, 07-kor megjött a cunami jelzés, 17.07-kor, és 20 perccel később úgy vett a rendszer, hogy cunami végül is nem lesz. Tehát a kijelzés után, a riasztó, riasztási állapot után lehet a normális állapotban rendszer, és ez is okozta részben a tragédiát. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a beszámolót, és igaza van, a válságkezelés most az elsődleges prioritás, és a jövőre lizát majd a későbbiekben kell koncentrálni. Köszönöm szépen, köszönöm mind a két napi rendi ponthoz való hozzá szólását, rohingyákat és 9-es napi pontot is, ráadásul későn hívtuk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kollégák, Tízes napi rendi pont következik a menekültügy és migrációs alap létrehozása. Véleményt fogunk megfogalmazni a Libének. Ez egy új alap, amit létre szeretnénk hozni. Az AMIFOT váltja ez fel, tehát az új MFF körébe betartozik ez, az új tervezési időszakról a bizottság javaslata 2,6 szorosára növelni ezt az alapot, 10,4 milliárd euróról lenne szó ebben az alapban. A tagállamok ezt használhatnák fel a migráció kezelésére, illetve a határvédelemre. A fejlesztési bizottságnak az lenne az érdeke, hogy ezzel a pénzzel azt meg, próbáljuk meg elérni, hogy minél több ember visszatérjen a származási országba. Most pedig Eli fog arról beszámolni, hogy mi is a helyzet parancsolja Eli. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák, a bizottság bemutatta a javaslatát a menekültügyi és migrációs alap létrehozására ezáltal a tagállamok migrációs problémáit eh, támogatnánk, illetve ezeknek a kezelését támogatnánk. 10,4 milliárd euróról van szó, ez egy komoly finanszírozási emelés az előző időszakhoz képest, a 2014-2020-as időszakhoz képest, amikor 6,6 milliárd euróról beszéltünk. Komoly növekedés, ennek örülnünk kell, főleg, hogyha ennek az a célja, hogy a menekültügyi és migrációs rendszerünk erőteljesebb legyen, tehát a közös európai menekültügyi rendszernek ez lenne az egyik eleme. A cél az, hogy a harmadik országok is társuljanak ehhez, és a külső dimenziókat is megerősítenénk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő garanciákat fogalmazzunk meg itt a szakbizottságban a harmadik országok biztonságára vonatkozva ötös, a bizottsági javaslat ötös cikke nem teszi világosá azt, hogy milyen területeken lehet együttműködni az alappal kapcsolatban, illetve azt sem elemzi, hogy a harmadik országokra ez milyen hatással lesz. Nagyon fontos az, hogy a belügyek, a legális migráció, a visszatérítések és a visszafogadások kérdésére korlátozzuk az együttműködést. Nem szabad, hogy destabilizáljuk a harmadik országokat azzal, hogy túlságosan korlátozott a megközelítés, hogy csupán az Európai Uniós érdekeket jelenítjük meg. A harmadik országokkal való együttműködés alapja, hogy a közös érdekeinket figyelembe vegyük, tehát nem csupán az EU-s érdekeket és kell megvalósítani, és az EU-s határvédelmet. Azt gondolom, hogy a bizottsági javaslat túlzottan hangsúlyozza az EU-s érdekeket, csak azért, hogy minél több embert vissza térítsük vissza, toloncoljunk a harmadik országokba. A tagállami programok finanszírozása is nagyon fontos. A finanszírozás 40 attól függ majd, hogy az illegális bevándorlást hogyan tudják lefékezni a tagállamok. Ez a menekültügyi a legális migrációs, illetve az integrációs politikák, erőfeszítések ellenében történne. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni azt, hogy milyen kockázatokkal kell számolnia a származási országba visszatérő embereknek. Úgy gondolom, hogy úgy kéne elosztani a finanszírozást, hogy alapvetően az EU-n belüli ez a legnagyobb összegeknek az EU-n belüli e, menekült e, kezelésre kéne fordítódnia, illetve a legális bevándorlásra. Talán látták a véleménytervezetet, az javaslatunk, hogy e, alakítsuk át az egyensúlyokat, tehát 40% a menekült ügynek, 40% a legális migrációnak és integrációnak, és 20% pedig az illegális bevándorlás megfékezésére, illetve a visszafordításokra. Nagyon fontos az, hogy a visszafordítások hosszú távon fenntarthatóak és hatékonyak legyenek, és ebből profitálnia kell a visszatérőknek és a származási országnak is, csak a helyzet átfogó értékelésével lehet ezt megtenni a származási országban, és a helyi abszorpciós kapacitás értékelésével, elemzésével. Nagyon fontos a harmadik országok stabilitásának értékelése. Nem szabad, hogy ez plusz konfliktust gerjeszte. Úgy gondolom, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a visszatérő személyeknek milyen hatása lesz a harmadik országokra, és nagyon fontos, hogy a parlament, illetve a civil szervezeteknek rálátása legyen erre az egész folyamatra. Természetesen várom a kollégák véleményét a témában. Köszönöm szépen, Eli, hát ez mind nagyon világos volt. Hozzászólóink kik eddig Mirja iratkozott be. Jó. Hölvényű lesz az első. To be the first, yeah. Nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek az első. Csak ma volt lehetőségünk elolvasni ezt a dokumentumot. Ezt sajnálom, mert nagyon érdekel, hogy elolvashassam Eli tervezetét. És hogyha bármit bírálok, az nem a személyéről szól, hanem természetesen a tartalomra vonatkozik, és most hadd váltsok magyarra. Ö- ez az eredeti bizottság által írt verziónál is szerintem ö, rosszabb verzió, ugyanis egy filozófiai kérdés van. Mire koncentrálunk? A júniusi Európai Tanács döntött arról, hogy a menekültek kapcsán e, meg kell erősíteni a helyben segítés lehetőségét, ez a tanácsi döntés, ez igazából a bizottságnál is kevésbé látszik, de itt a tervezett módosító két ponton, tehát a 9-es és a 3-as pontba, hát ez mondjuk úgy, hogy fölpuhul. Én a 9-es, értem én azt, hogy meg kell, tehát lehet változtatni a, a százalékokon, és értem is azt, hogy ez miért, miért lehetséges. De az nagyon fontos, hogy az illegális migráció felszámolására mindenképpen törekednünk kell. Ez egy nagyon fontos. És a hazaküldést, az egyszerűen ennek nincs meg az európai kultúrája. Tehát a hazaküldést az valami brutális, elfogadhatatlan, elképzelhetetlen dolognak tartjuk, nem is el, könnyű ezt elképzelni. Nem is könnyű elképzelni. És én ezért tartom a hármas pontot különösen hogy mondjam, problematikusnak, mert nem csak hátráltatja, hanem gyakorlatilag, ha ezt tényleg így vennénk, én azt mondom, ezt érdemes végig gondolni, lehetetlenné teszi a, a visszaküldést, és ez szerintem senkinek nem érdeke. Én egyet szeretnék elmondani nagyon személyesen. Tehát a Afrikát, közel-keletet járva és nem messziről figyelve. Tehát egyszerűen értenünk kell az ottani helyi embereket, az ottani helyi embereknek az eljövetelét, az ottani embereknek a motivációit. Mi az eljövetelre abszolút felelőtlenek vagyunk, hogyha bármiféle biztatást adunk. Nekem ez a problémám alapvetően, hogy ezzel megint csak felelőtlenül biztatást adunk arra, arra hogy eljöjjenek, és gyakorlatilag lehetetlené tesszük a visszatérést. Utolsó mondat, a nemzetközi közösség felelőse mindenek előtt, hogy az otthonukat elhagyni akaró, vagy az elhagyni kényszerű menekülteket mindenáron, ez mindenkinek az érdeke, hogy a szülőföldjükön, vagy ahhoz legközelebb eső békés régióba helyezzék el. Ez szerintem ezt muszáj aláhúzni, mert különben rossz úton járunk. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm szépen. Most az ECR elleni. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén szólva, én csak most láttam ezt a szöveget, és most mégiscsak tennék néhány megjegyzést erre a szövegre. és lenne is több módosító javaslatom. Véleményem szerint, ami fontos számunkra, az az, hogy a menedékkérők visszatérése biztosított legyen, de oly módon, hogyha hazatérnek, akkor fenntartható helyzetbe térjenek vissza. El kell kerülni azt, hogy újra veszélyeknek tegyék ki őket otthon. Az nem lehet, hogy újra arra kényszerüljenek, hogy illegálisan kivándoroljanak. Minden esetre elég nehéz mindenkit a saját hazájába hazaküldeni. A visszafogadási egyezmény nyilván az egy jó irány ennek a kérdésnek a megoldására, tehát át kell néznünk az összes visszafogadási egyezményt. Ennyit erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az LD Vekepere asszony. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadó munkáját. Véleményem szerint jó az, hogy van egy célkitűzésünk az alapra. Úgy érezzük, hogy a külső aspektus végrehajtására is összpontosítanunk kell. Az mindenképpen lényeges, hogy a menekültügyet és a migrációt kell lefedni az alapnak. Néhány fellépés harmadik országokban is végrehajtható ezekkel az eszközökkel. Nyilván azért ennek legyenek előfeltételei, legyenek bizonyos kötelezettségek, humanitárius szabályoknak tegyenek eleget például, ha ilyen eszközöket használnak. Ami pedig az unión kívüli helyzetet illeti, meg kell néznünk, hogy az alapnak milyen általános célkitűzései vannak, legyenek belső fellépéseink, és ügyeljünk arra, hogy ne legyen semmiféle duplikáció azzal, hogy milyen más fellépések ejthetőek még meg az alapon kívül. Eli átvette azt, amit a bizottság javasol, figyelembe veszi ezt a hatodik módosító indítványában. Itt, ami az önkéntes visszatérést illeti, és a vissza, az önkéntes visszatérés támogatását, ez nagyon fontos lenne, az alapon belül azonban van némi rugalmasságunk ilyen tekintetben, tehát ki tudjuk dolgozni ezeket az önkéntes hazatéréseket is. Ha valakinek negatív módon bírálják el a kérelmét, azaz elutasítják, az ő esetében tegyük lehetővé az önkéntes hazatérést de arra is összpontosítanunk kell, hogy mi történik akkor, ha önkéntesen nem akarnak hazatérni, mert ennek nyilván meg lesznek a költségei. Vannak bizonyos nehézségek, mert az alap nagyon hangsúlyosan a visszatérésekre összpontosít. De a gyakorlatban azért nekünk az jobban kellene összpontosítanunk a migránsok integrációjára. Az első szakaszban, első szakaszos integrációs intézkedésekről van itt szó, ilyen tekintetben én Eli javaslatát támogatjuk. Azt mondja, hogy 44%-ot kapjon a visszatérés. tehát sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak más területek. Köszönöm szépen, Cecil kiengetessék. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönet Elinek. Köszönöm ezt a javaslatot. Ez egy nagyon fontos alap. Először is valamilyen módon viszonyulnunk kell a migrációs jelenséghez, nem csak azért, mert itt sürgősen kezelni kell valamit, hanem azért is, mert hosszú távon is meg kell találni a megoldást, és a megoldási lehetőségek is nagyban azon múlnak, hogy hogy néz ki pontosan ez az alap. A menekült jog mindenképpen megfontolandó. A non-refulma elve, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása mindenképpen olyan dolgok, amiket, amik alap elvek, és az Európai Unió menekültügyi és migrációs migrációs politikája, és ezeken kell, hogy alapuljon. Az emberi méltóság nagyon fontos, ami az önkéntes visszatérés illeti, ezekben az esetekben is mindig figyelembe kell venni az emberi méltóságot. Aztán a legnagyobb kihívást, illetően az Európai Unió legnagyobb kihívását illeti, ez szerintem a legális bevándorlás és integráció. Ez egy nagyon komoly feladat, mert meg kell küzdeni az Európai Uniónak képesnek kell lennünk olyan helyi és egyéb politikákat is megvalósítani, amelyek figyelembe veszik az emberi méltóságot, az emberi jogokat az, emberi, az Európai Unió területén. Meg kell próbálni ki okta, kiiktatni azokat, azokat a kormányokat, vagy azokat az intézmény, intézeteket, intézményeket, amelyek nem haladok ebben együttműködni. Tehát, mint említettem, még egyszer a nagyobb kihívás a legális bevándorlás, illetve az integráció. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem látok senki más szót kérni, úgyhogy most a bizottságnak fogok szót adni. Gregor Gazsevski úr, az nem tudom, hogy a nevét jól ejtettem el Digi Home részéről. Tessék. És ellent kérném, hogy kapcsolja ki a mikrofonját. Kérném szépen, köszönöm. Digi Home, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az elmondott véleményekért. Köszönöm a képviselőknek, Köszönöm, hogy ilyen érdeklődve figyelnek a júniusban benyújtott javaslatunkra. Való igaz, szükség van a szinergiák biztosítására, a kiegészítő jellegre és a kohézióra. Ezen eszköz, ez az eszköz, amely a közvetlen a tagállamokat célozza meg, tehát ezen eszköz és a pénzügyi eszköz között, mely eszköz pedig a fejlődést, a fejlesztési célokat célozza meg inkább. Láthattuk, hogy ennek az alapnak van egy erős külső vonzata, menekültügyel, védelemmel, a legális bevándorlók integrációjával kapcsolatban, és a hazatéréssel kapcsolatban is. Ezek mind-mind megjelennek a célkitűzésekben, A célkitűzésekben, konkrétan a második mellékletben jelennek meg ezek. Ott rámutatunk arra, hogy szükség van, és lehetőség is van arra, hogy harmadik országokkal együttműködjünk. Természetesen az elejétől kezdve láttuk is ennek a szükségét, és láttuk, hogy ez prioritás. Hogyan járjunk el? Láthatták, hogy az együttműködés megvalósítható adhok alapon, sürgősségi segély révén, sürgősségi támogatás révén, de hosszú távú együttműködési fellépések révén is. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az eszköz uniós hangsúlyú eszköz. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük, mert ez az ő érdekük és ezt támogatjuk az alappal. Van egy tematikus eszközünk. Véleményem szerint ez egy jó mechanizmus, melynek révén allokáljuk, progresszív módon allokáljuk a pénzt az igények alapján és a kialakuló helyzet alapján. Szeretnénk illetve meg is tettük a javaslatunkat a menekültügyre, visszatérésre. Különböző százalékokat javasolunk, a tagállamok fognak pénzt kapni ennek alapján. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy van egy nagyon fontos rugalmassági mechanizmusunk a tematikus eszköz kapcsán, több vagy kevesebb pénz folyosítható a politikai prioritásoknak megfelelően a végrehajtás során 2027-ig. A mechanizmus ilyen rugalmasságot biztosít, kiigazítást, politikai szempontból is. Természetesen fontos a nemzeti programokban is prioritásokat megnevezni, tekintettel tematikus eszközre, de azért hangsúlyoznám, hogy szükség van egyfajta irányításra is, hogy koordináljunk. A szolgáltatásaink dolgoznak ezen a terven, hogy a kormányok egymással tárgyalni tudjanak. Az adatgyűjtés re lesz szükség, az adatokat fel kell majd dolgozni, és ennek alapján eredményeket kell mérni, mely eredményeket az által finanszírozott fellépések révén érünk el. Köszönöm szépen, most pedig Elis Lány kapja vissza a szót. Uh, I wanted to thank every... Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásaiért. Biztos vagyok benne, hogy lesz időnk az elkövetkezendő néhány hétben ezt megvitatni. Elnézést kérek, hogy későn érkezett. A tervezett technikai problémánk volt. Az elmúlt héten már megvolt a vélemény. Ezt a szolgáltok áttekintették. Biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben az összes részletet meg tudjuk majd vitatni. Szeretném György kollégámat biztosítani, megnyugtatni arról, hogy ez a rendelet tervezet nem lesz hatással a visszatérítések elvére. Ez csak egy új alapról szól, amely a korábbi, mielőtt a migrációra és a menedékre fókuszált, a korábbiakban ezt most a külső dimenzióra, tehát a visszatérítésekre is ki fogják terjeszteni, de ebben a véleményben ezt egyáltalán nem támadjuk, hanem csak fejlesztési szempontból vizsgáljuk a dolgot, és mi csak ugye véleményt fogalmazunk meg, magát a jogszabálytervezetet a Libeszak Bizottság fogja vizsgálni. Nos, tehát azt veszük figyelembe, hogy akkor, amikor döntés születik a visszatérítésről, és felhasználják ezt az alapot is, akkor a mi aspektusunkból mit mondjunk erről. Optimistán azt gondolja, hogy a rendeleteinket majd a migránsok el fogják olvasni, mielőtt neki indulnak, hát szerintem másokaik lesznek arra, másokaik vannak arra, hogy elinduljanak, és ez nem attól függ, hogy mi az integráció, a visszatérítés és a migráció területén hogyan osztjuk el az alapjainkat. Úgyhogy szerintem ezzel is tudom biztosítani, vagy indokolni azt, hogy hogyan és miért nem vezettek ideológiai célok akkor, amikor a véleményt megterveztem, megszövegeztem. Ellenivel egyetértek abban, hogy a fenntarthatóság biztosítása fontos, a módosítók között ez majd látható lesz, és az alapjogok tekintetében, amit az Áldés és kolléga és Cecília is említett, szintén lesznek módosítók. És egy pillanat most gyorsan a jegyzeteimbe pillantok, A százalékokról is fogunk természetesen majd beszélni. Bizonyára tudják, hogy az a tapasztalatunk, hogy amikor különböző prioritások finanszírozására ugyanabból a, az alapból kerül sor, akkor biztosítanunk kell azt, hogy ne használjunk tisztességtelen öntő, ösztönzőket azért, hogy elszívjunk pénzt eredetileg másra szent területekről. Az Európai Unión belül jogi alternatívákat kell létrehoznunk, hogyha nem akarunk illegális és irreguláris migrációt látni. Ebben a szövegben csak azt kell most kiegyensúlyoznunk, hogy tagállami szinten, illetve a harmadik országok tekintetében mit tehetünk ezzel az alappal illetve a terepen dolgozók esetében, különösen azok esetében, akik az önkéntes visszatéréseken dolgoznak, elmondták, hogy a helyi helyzetet és a helyi abszorpciós kapacitást nagyon fontos figyelembe venni. Nem akarjuk azt látni, hogy valaki hazakerül, és akkor utána egy újabb veszélyes útra vállalkozik, hogy visszajön Európába. Nagyon várom a közös munkát a képviselőtársaimmal, és az utolsó pont amit még említenék, különböző célokat fogalmaztunk meg egyetlen eszköz esetében. Sokat beszéltünk róla, Linda, hogy hogyan tudjuk a parlament demokratikus ellenőrző szerepét biztosítani. Ez az eszköz például az Afrika alaphoz nagyon hasonlít. Ott is volt olyan prioritás, hogy az irreguláris migráció gyökerét kezeljük. Vannak tehát átfedések, nagyon fontos, hogy ne legyen semmi kétséges, ne legyen semmi homályos, legyünk világosak a célkitűzésekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ezzel az új alappal mit tudunk elérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy említetted, még van időnk. Október 29-e dél a módosítók benyújtásának határideje. December 3-án fogunk szavazni, tehát hogy most kivételesen nem rohanunk ezzel a munkával. Köszönöm szépen Edlinek és a kollégáknak és a Home főigazgatóságnak, és érdeklődéssel várom majd a módosítókat. Lépjünk tovább a 11-es napi rendi pontra, az Európai Szolidaritási Testület programjának a létrehozása. Ez egy újabb Európai Uniós program, ami a több éves pénzügyi keret következő időszakában fog megvalósulni. Egy jogszabályalkotási véleményt fogalmazunk meg, a kult szakbizottság az illetékes. A mi véleményünknek van azonban a szolidaritási testület programjára vonatkozóan kizárólagos hatáskörünk. Az Európai Bizottság úgy döntett, hogy különböző programokat és eszközöket összeolvaszt az önkéntes humanitárius segítségnyújtási testületet, összeolvasztják egy másik programmal, az Európai Szolidaritási Testülettel, ami fiatalokat céloz. Ezt idén nyáron hozták létre a Kulturális Szakbizottság égisze alatt. Ők tehát az illetékes szakbizottság, a véleményünk előadója Eleni Tokarusz, Teokarusz asszony, Az Európai Unió segítségnyújtási önkéntességi testületének a félidős értékelését ma mutatták be a parlamentben. Azt gondolom, hogy ezt érdemes elolvasni, mielőtt az érdemi vitára rátérünk. Úgyhogy először kérem a bizottságot, hogy magyarázzák el, hogy mi volt az eredménye ennek a félidős felülvizsgálatnak, és utána folytatjuk majd a vitát. Nagy öröm számomra, hogy a Kulturális Szakbizottság jelentéstevő asszonya Mihályra Sojdrová asszony is itt van körünkben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ha egyetértenek velem, akkor kezdjük. Az Európai Bizottság képviselővel, nem tudom, hogy az ECO főigazgatóságtól ki van itt? ECO főigazgatóság? Önök fogják bemutatni az, ú, az értékelést? vagy az Oktatás és Kulturális Szakbizottság, vagy bizottság, főigazgatóság, majd eldöntik maguk között. Sajnos a nevüket nem tudom, úgyhogy döntsék el önök egymás között. Katrin Ibamusza vagyok az ECO főigazgatóságtól. Én a szolidaritási testületről fogok beszélni, és utána a kollégáknak adom át a szót. Az segítségnyújtási önkéntességi programot is mi irányítjuk, és mi értékeltük ennek az eredményét. A kollégák, csak emlékeztetnék rá, hogy véleménytervezetünk még nincs, az az első eszmecsere, ezt kellett volna mondanom, most gyorsan helyesbítette magamat, és visszaadom a szót. Nos, tehát akkor röviden összefoglalom az eredményeket, hiszen nagyon korlátozott idő áll az önök rendelkezésére. Természetesen egy órás prezentációt is tudnék tartani a félidős értékelésről, de Összefoglalóan az értékelés arra következtetésre jutott, hogy releváns az érdekelt felek számára ez a kezdeményezés, mindazonáltal a végrehajtása mindez idáig nem volt eléggé hatékony. Amiatt, hogy nagyon lassan indult be a kezdeményezés. A civil szervezetek nagyon lassan reagáltak. Az Európai Bizottság finanszírozási forrásokat biztosít nem kormányzati szervezeteknek, hogy önkénteseket alkalmazzanak, de nagyon-nagyon lassan indult be a folyamat, még a kísérleti fázis után is. Megszületett a végleges jogszabály, úgyhogy az alaprendelet most már megvan, és a delegált és végrehajtó rendelet is megszületett, ami a végrehajtást eléggé részletesen pontosítja. Néhány szám. A kiküldöttek számával kapcsolatban 2015-ben 350 önkéntest szerettünk volna, de csak 44-en jelentkeztek, a következő évben szintén 350 volt a cél, addigra már 162 önkéntesünk lett, és 2017-ben pedig tényleg szerettük volna most már egy nagyobb számot elérni, úgyhogy a cél több mint 500 önkéntes elérése volt, de csak 175-en voltak. És csak idén csökkentettük a céljainkat, de sikerült egy szép magas számot, 376 főt elérni. Az időszakos értékelés 2015-16 és 17 első felét érintette, úgyhogy az eredményeinket az adatok szempontjából nem nagyon bőséges alapra építettük. Mi volt a program célja? ezt sikerült elérni, azt találtuk, hogy nem eléggé jól sikerült elérni, nem volt kiegészít, kielégítő a rendszer nagyon komplex, az önkéntesek jelentkezése után egy szervezési folyamatra van szükség, és egy nagyon komplex folyamat eredményeképp tudnak a jelentkező önkéntesek egyáltalán részt venni a programban. Ezt a végrehajtó rendelet írja elő. Négy héten keresztül kell hirdetni a az üres helyeket, és ezután egy kéthetes tréning szervezésére van szükség, úgyhogy mire eljutnak a jelentkezők az aláírástól odáig, hogy eljussanak a terepre, az hosszú időt vesz igénybe. Mindent összevetve azt találtuk, hogy a végrehajtás irányítása amit a végrehajtó ügynökség végez az ELK főigazgatóságon belül jól dolgozott. Az adminisztratív akadályokat azonban csökkenteni kell, illetve az önkéntesek irányításával kapcsolatos előírásokat. Például, hogy az önkénteseket a helyi dolgozók is irányíthassák. Az egyik eredményünk az volt, hogy nem elég jól ismert még ez a program, úgyhogy a bizottságnak népszerűsítenie kell ezt a lehetőséget a tagállamokban és általánosságban is. Ezeknek a hiányosságoknak az orvoslására szükség van, nagyon jelentős ez a tervezet, és szükségünk van arra, hogy népszerűsítsük ezt a nemzeti ügynökségeknek köszönhetően, akik a jelen pillanatban az Európai Önkéntességi Szolgálattal foglalkoznak, most a új szerepük lett, az Európai Szolidaritási Testületet is elkezdték népszerűsíteni. Így széles körben meg tudjuk ezt tenni. Arra is rájöttünk, hogy az önkéntességre jelentkező állampolgárok számára összezavaró hatású, hogy két külön testületbe tudnak jelentkezni, az önkéntes, illetve a szolidaritási testületbe. A kettőnek a valamilyen szintű integrálása egy egyablakos ügyintézést tenne lehetővé, és ez hasznosabb lenne az állampolgárok számára, akik egy helyen nyújthatnák bejelentkezésüket. Ezzel az integrációval talán a szolgáltatásokat, mint például mondjuk a biztosítást, a képzést, a népszerűsítést, a számítástechnikai hátteret is hatékonyabban tudnánk kihasználni, így megtakarításokat érhetnénk el. Ennyit röviden, és várom a kérdéséket. Köszönöm. Okay, are we going to... Jó. Az új eszközt is be fogják mutatni? Kérdezem a DG Culture-t. Ugye a kettőt együtt? és utána jönnek majd a kollégák, jó? Nem túl pozitív ez a kiértékelés. Nagyon nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nem megfelelő számú szemét sikerült fölvenni. Bizottság azt mondhatja most, hogy jó, hát eddig ez nem vált be, de mit kell megváltoztatni, valamit meg kell változtatni, kérdés az, hogy az új program mennyiben lesz más. Fölmerül a kérdés, hogy folytassuk ezt egyáltalán, egyáltalán kire, ki céloznak meg, ki az új célközösség, mi az új javaslat. Okay, my name is... Uh... Robert Francsának hívnak. A DJ oktatás és kultúrából származom onnan érkeztem, és megpróbálunk az összes ajánlásra reagálni, az összes olyan ajánlásra, amit a, a, az imént hallott értékelésből leszűrtünk. Elég egyszerű a jogi alapunk. Két kérdésre koncentráltunk, egyrészt a tevékenység minősége, a második pedig az inkluzivitás. Az Európai Önkéntes Szolgálatnál az a tapasztalatunk, hogy az emberek, a résztvevők harmada olyan fiatal, akinek egyéb lehetősége nem nagyon van. Amikor is integrációról beszélünk, akkor ennek két dimenziójára gondolunk, a hatékonyság és a hatásosság. Hogyan, foglalkoz, hogyan célozunk meg ezeket? Katrina az imént utalt arra, hogy mindkét, mindkét program esetében egyetlen évsor van, és megpróbáljuk elérni azt, hogy a reklámozás és egységes legyen, hogy nagyobb legyen a láthatósága. A szorítási testületek, testületnek van egy portálja, 80 ezer fiatal fejezte már ki azt Európában, hogy érdekelni őt ez a tevékenység, és hogyha a humanitárius segély fejezetet, fejezettel integrálnánk ezt, akkor nyilván nagyobb lesz a láthatósága ennek is. A egységes megvalósítási mechanizmus működne, a Európai Önkéntes Szolgálatban ez működő volt, működött év, évtizedeken keresztül az tagállamokban, és itt a Brüsszelben is volt, volt, és továbbra is van egy ügynökség, van egy egységes eszköztár, és ezáltal költségeket is lehet csökkenteni. Természetes az is, hogy a humanitárius segély tevékenységnek vannak specifikumai, ezeket figyelembe fogjuk venni, különböző különböző képzési lehetőségekkel az önkéntesek számára. Összefoglalásként el tudom azt mondani, hogy a szakértőknek az ajánlásait figyelembe vesszük, ezekből próbálunk tanulni. Egy egységes és hatékony jogszabályra törekszünk, amely inkluzív, és amely rendelkezik mindazokkal a jellegzetességekkel, amire az imént utalt a kolléga, és természetesen non-profit tevékenységek ezek. Ha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Eleni. Sojdrova asszonynak adjuk meg először a szót. Jó lesz ez? Sodrov asszony. Mit gondol mindenről a Kultszakbizottság? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, köszönöm a meghívást is. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ezen az eszmecserém. A humanitárius segélyek az önök szakbizottságának az exkluzív hatáskörébe tartoznak, kizárólagos hatáskörébe, és az EU-s segélyprogram félidős értékelése rámutatott arra, hogy vannak azért még problémák. Hogyha integrálnánk ezeket a programokat, az előnyökkel és hátrányokkal is járhat. A nagyobb láthatóság és a nagyobb hozzáférhetőség úgy gondolom, hogy az előnyek közé eh, tartozik. A szolidaritási testület nagyobb láthatóságot biztosít, és egy, egy ablakos megoldást jelenthet, egy eh, lesz mihez viszonyulnia az európaiaknak, könnyebb lenne a résztvevő szervezeteknek megtalálni a megfelelő jelöltet, a jelöltek számára, az önkéntesek számára pedig egyszerűbb lesz, hogy eh, számukra, egyszerűbb lesz számukra megfelelő helyet találni egyetlen portálon keresztül. A bizottsági kollégák is említették ezt a hatalmas előnyt, ami az egyesítésből származhat. De el kell mondjam azt is, hogy a korhatár 30 év a humanitárius segélyre is vonatkozik majd, én ezt támogatom. A Szolidaritási Testület elvégre fiataloknak kialakított program, és a korhatárt úgy gondolom, hogy a Szolidaritási Testület összes tevékenységére alkalmazni kell. ha jól tudom, a részvevőknek, az önkénteseknek csak 14%-a volt 30 évesnél idősebb. Az én adataim szerint, nem tudom, a bizottság erről mit mond. A 30 évnél idősebbek is részt vehettek humanitárius tevékenységekben, csupán nem a szolidaritási testület keretében. De bizonyos szempontból a humanitárius segély tevékenység különlegesnek számít, és elképzelhetőnek tartom, hogy érettebb személyek számára megfelelőbb ez. A véleményüket tiszteletben tartom, amit itt el fognak fogadni a szakbizottságban. Én már benyújtottam a jelentéstervezetemet, szerdán fogjuk ezt megvitatni a héten. Nem most horizontális változást javasolok, például olyan pontokat is bemutatnék, bevezetnék, amelyek a trialógusban már megállap, amikről már megállapodtunk a három oldalú egyeztetésben, például a definíciók, a költségvetés indikatív elosztása, tevékenységi lebontásba. Szerintem erre szükség van ahhoz, hogy valóban az önkéntességről szolgál ez a program. A három oldalú egyeztetés során arra jutottunk, hogy a 2018-2020-as időszakban a szolidaritási testület egy indikatív lebontásban 90-10 százalékban lehetne elosztani a költségvetés, önkéntesség, illetve egyéb tevékenységek, az európai segélyeket természetesen figyelembe véve. Ez azt jelenti, ezt jelenteni, hogy 86%-ot az önkéntes szolidaritási tevékenységeknek és projekteknek szánnak, 80% a különböző állásoknak és gyakornok állásoknak, és 6% pedig a humanitárius segélyeknek. Ez az indikatív 6% több, mint a jelenlegi EU-s segélyköltségvetés, 47,9 millióról van szó, és ezáltal a résztvevőkre vonatkozó célkitűzést el tudjuk érni. Lennének olyan intézkedés javaslataim is, amelyek által sokkal láthatóbb lenne ez a program. A bizottság az ismét említette, hogy 350 lehetőségről vagy önkéntesi posztról van szó a, a humanit erősségi esetében is. De nagyon fontos az, hogy láthatóságot neveljük a résztvevő szervezetek, illetve az önkéntesek, a potenciális önkéntesek körében is. Ezért fontos az, hogy követei legyünk ennek a programnak dinamikus kommunikációs csatornákon keresztül, tehát például közösségi oldalakon keresztül kellene ezt rá, reklámozni, a távoli területekre is el kéne jutatni, csökkenteni kell az adminisztratív terheket, ami pedig a minőségi jelzést illeti, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt megkülönböztessük arra vonatkozóan, hogy milyen posztokról van szó. Az önkéntesség teljesen más típusú tevékenység, például, mint a humanitárius segélynyújtás, ezt figyelembe kell venni. Emellett egyéb változtatásokat is javaslok, amelyek konkrétan nem vonatkoznak a humanitárius segélynyújtásra, de annak feltételeit javíthatják. Az inkluziós célkitűzésekre például utalnék, fontosnak tartom azt, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező személyek könnyebben hozzájuthassanak ezekhez a posztokhoz. A szolidaritást is kihangsúlyozom. Október 10-én fogom benyújtani ezt a jelentéstervezetet, és nagyon örülnék, hogyha el tudnának látogatni a vitára a szakbizottságban. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés a vélemény előadójával, és természetesen várom a vitát. Köszönöm. Much. Eh, Eleni, Eleni, flow is yours. Köszönöm szépen, Eleni, tessék. Thank you, Chair despite the fact that the legal Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak ellenére, hogy a jogi keret és a hatály ezen program esetében nyomon követhető, fellelhető, Györgyéva volt biztos asszony javaslatában is, aki a humanitárius segéllyel foglalkozott, és ott volt a javaslata, hogy legyen egy humanitárius task force. Ez maga a jelenlegi anyag gyökere. Most tovább lépve szeretnék néhány kérdésre összpontosítani. Néhány kérdésemet fogalmaznám meg to the European Voluntary Humanitarian Aid Strand. Ami a humanitárius segély részt illeti, 2017-ben és 2018-ban csak 106 európai önkéntest vetettünk be 28 tagállamban. Ez a szám igen alacsony. Az, hogy ezt a részt bevesszük a programba, Erősíthető a szinergia, és lehetőség lesz a humanitárius seggel foglalkozó rendszerek láthatóságának az erősítésére. Felvetődik az a kérdés, hogy ez a szám miért volt mostanáig ilyen alacsony. Gyanítom a választ. Az a válasz, hogy az önkéntes szervezetek számára igen nehéz volt regisztrálni a megfelelő intézménynél, például az ECO főigazgatóságnál. Több tízezer szemét ismerek, vagy tudom róluk, hogy az Euró- nem csak az Európai Unióban, hanem a világszerte munkát végeznek. Ezt a problémát meg kell oldanunk, előre kell lépni. És még kell néhány lépés. A hatékonyságot és a hatásosságot úgy biztosíthatjuk, hogy a fejlesztési célkitűzésekre utalunk. Ezek szerepelnek a jobb alapban is. Emellett pedig a fenntartható fejlesztési célokra történő hivatkozás egyelőre csak az éghajlatváltozás kapcsán merül fel. Nyilván ez nagyon fontos a természeti katasztrófák miatt és a humanitárius segélyek folyosítása miatt. De az egyes programokra történő hivatkozás és összekapcsolása a fejlesztési célokkal nagyon-nagyon fontos. A testület esetében azt szeretnénk, hogy eltérően a rendelettől a fejezet sokkal részletesebben írja le a szabályokat. A láthatóság növelése véget, hiszen ez a fiatal európaiak számára lehetőséget biztosít, de a közösségi hálóban és a tudatosságnövelő kampányok révén lehetne őket elérni. Említette ön a kor határt is. A múltban az önkéntesek életkora eltért a jelenlegi szabályokban lefektetettnél. Szükség van arra nyilván, hogy képzettek legyenek, hogy a szolgáltatásaikat biztosítani tudják. A jó szintű képzés fontos, nem feledve a fiatalok igényeit az egyes társadalmakban, és a figyelembe véve a helyszíni valóságot is. A humanitárius segély sajátosságait és a fejlődő országok sajátosságait is figyelembe véve. Ezeket figyelme kell venni, mint ahogy mondtam, kibővítjük a programot külföldre, kiterjesszük, tengeren túlra és az Európai Unió távoleső régióira, illetve a szomszédságára. A szociális befogadás, főleg a sérülékeny csoportok esetében is cél, cél és világosá kell tenni, hogy nem profitot termelő tevékenységek, feladatokról van itt szó. Van itt egy másik agályom is a témában. nem szeretnénk új százezer munkahelyet létrehozni az Európai Unióban, hiszen akkor nem lesznek majd önként, akkor már nem beszélhetünk önkéntesekről. Úgyhogy beszéljünk még erről. Végezetül, ami a fiatalokat illeti az önkéntesség kultúrája és a szolidaritási munkában való részvétel, erősíti a saját szellemiségüket, úgy, hogy közben a helyi közösségüket szolgálják. Nem szabad senkit sem diszkriminálni, tiszteletben kell tartani a ö, tengeren túli régiókat is, és ez lehetővé tenni a fenntartható fejlődés megvalósítását, kiírtva a szegénységet. Elnök asszony, az én tapasztalatomból, tapasztalatom mondatja velem azt, hogy a fiatal tanárok és a szociális munkások érdekeltek csak a részvételben. A szülésznőket, orvosokat már nem igazán látunk jelentkezni. Így erre a területre kell összpontosítanunk. Várom a megjegyzéseiket, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Um, I've got... Köszönöm szépen. Vannak árnyék előadóink is. Kollégák, még más kéri a szót? Szent Felasszony megvan. Szent Felasszony először röviden, mert, mi, mert még egy anyaggal foglalkoznunk kell, és hétkor abba is kell hagynunk. Tessék, Szentfeld úr! Dziękuję pani przewodnicząca. Oczywiście e, ma, mamy e, rozporządzenia, zanim nie, nie będzie tekstu opinii, to... Köszönöm szépen. Van most egy rendeletünk, e, korábban egy véleményünk volt csak, de igazán hivatkozni nem tudunk semmire. Ma pusztán egy els, előzetes első eszmecsere zajlik, így el tudjuk mondani a véleményünket. Amikor új megoldás keresésen dolgozunk, egyébként ez a megoldás azért nem annyira új, hiszen a mostanáig megszerzett tapasztalatokra alapul. A legfontosabb nagyon gondosan kielemezni azt, amit korábban megtettünk. Ha tudjuk, és egyébként erről hallottunk is a beszélgetés során, ha tudjuk tehát azt, hogy a mostanáig megtett fellépések eredménye nem volt csodálatos, nem mondható csodálatosnak, akkor az megkongatja bennünk a vészharangot, mindenkinek fel kell ébrednie. talán a kezdeményezésekben nagyon jó célkitűzések voltak, lehet, de nem voltak ezek részletesek. Ezt a hibát el kell kerülnünk. Mindenek előtt megvizsgálnám a következtetéseket, melyek segítenek megtalálni a választ arra, hogy a hatékonyság miért volt ennyire gyenge, hogy, az em, a, hogy a fiatalok érdeklődése miért volt ennyire gyenge. Ha erre a kérdésre megtaláljuk a választ, akkor képesek leszünk jobb megoldásokat megfogalmazni, és elkerülhetjük a korábban elkövetett hibákat. Elgondolkodtató az a kérdés is, hogy mit szeretnénk elérni mit szeretne a bizottság elérni, bár ebben szeretnénk mi is részt venni. Hatékony, dinamikus struktúrát szeretnénk létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy fellépjünk a humanitárius segéllyel olyan területeken, olyan helyeken, ahol erre szükség van egy új struktúrát hoznánk létre, csak ennek hatékonynak kell lennie. Bizonyos megoldást szeretnénk, melyel, és egyéb elnézést kérek, hogy ezt mondom, de lehet, hogy csak arról van szó, hogy a lehető legtöbb embert szeretnénk bevonni. Juncker elnök már elmondta, hogy legalább százezer fiatalt kell az év végéig bevonni. Véleményem szerint a humanitárius fellépésekben nem a számok a fontosak, hanem a minőség, hiszen az emberek megsegítéséről van szó. Tehát fontos kérdés ez. Mit szeretnénk? Egy hatékony struktúrát, vagy olyan rendszert, amely jó statisztikai adatokat szolgáltat, biztosít, legalábbis a fiatalok részvétel szempontjából. És van még valami, a bürokrácia. Bármiféle kereskedelmi tevékenységről is legyen szó, az emberek bürokrá- a bürokrácia akadályaiba ütköznek, akkor le akarják azokat küzdeni. De az önkéntes munka esetében tudjuk, hogy minél kevesebb a bürokrácia, annál nagyobb az érdeklődés az adott terület irán. Mert ha valakit jó szándék vezérel, de bürokrat, beleütközik a bürokrácia akadályaiba, és iratok tömegeivel szembesül, akkor elbátortalanodik ez is magyarázhatja azt, hogy ilyen kevés, ilyen kicsi volt az érdeklődés mostanáig a rendszerrel szemben. A két kezdeményezés egybegyúrása, lehet, hogy azt fogja eredményezni, hogy azt fogják gondolni, mint áll, hogy ha hosszabb ide, hogy azt fogják gondolni, hogy ha hosszabb ideig kevergetik a teát, akkor az csak édesebb lesz. Nagyon fontos a következtetések levonása, és ezek alapján kell eljárnunk, hogy elkerüljük a hibákat. És akkor most visszatérve a kérdésekre. Mit szeretnénk? Eredményeket, vagy jó statisztikai, ered, statisztikai adatokat? Ha tényleg hatékonyak szeretnénk lenni, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azok tapasztalatát, akik már segítettek az embereken. Nem lehet leállítani a cselekvéseket, az ő fellépéseit csak azért, mert 30 évesek. Elég tessék. Ne feledjék, sürget az idő. Köszönöm, rövidre fogom. Amíg nincs meg a konkrét javaslat a Kulturális Szakbizottságtól, ami ugye néhány nap múlva majd sor kerül, addig nehéz egyértelműen állást foglalni bizonyos konkrét kérdésekben. Lesz, lenne néhány általános jellegű észrevételem, amikor a bizottság elnöke Jean-Claude, Jean-Claude Juncker az uniértékelő beszédében 2016-ban ezt az egész ötletet bemutatta, akkor egyfajta mobilizációs indítatást véltem benne fön, fölfedezni, főleg a fiatalok számára, tehát az európai fiatalság számára az együttműködés, illetve az önkéntesség égisze alatt minden egyes tagállamban megjelenik valamilyen formában az önkéntesség. Itt viszont európai szintre kívántuk emelni ezt a fajta önkéntességet, mobilizálni kívántuk volna tehát ezt, és ugyanilyen mobilizáló jellegű volt az Erasmus program is, alapvetően európai fiatalokat mozgat meg ez a program is. Különböző európai valóságokban élő európai fiatalokat mozgatna meg ez a szolidaritási testület program. De azután, amit hallottunk, azután, amit ma hallottunk, nehéz nem pessimistának lenni, hogy 500 fiatalt próbáltunk megszólítani, ebből csak 100 valahány sikerült, és ezt még el kell osztani 28 felé, mert 28 tagállam van. Hát elők az, hogy a legyet értek, már elnézést, de hát ezek nevetséges számok. Megváltozhat-e ez azáltal, hogy a két testületet összevonjuk? Bárcsak illenne. Minden esetre bizottsági, fejlesztési szakbizottsági szempontból is saját szempontomból, ugye én a humanitárius kérdéseknek vagyok a felelőse, szerintem ez pozitív, a képzési tevékenységek, a humanitárius önkéntesség jellegzetességeit mind figyelembe kell venni, amikor létrehozzuk ezt az önkéntes szervezetet. Nekem is vannak nagyon komoly kétségeim a 30 éves korhatár miatt, két oknál fogva is humanitárius válságok során a 30 évnél fiatalabbak nem feltét. Az, hogy valaki 30 évnél fiatalabb, nem mindig előny. Sokszor a válságok csak kiforrott, válságoknál, vagy válságok esetén csak egy kiforrott személyiség segíthet, akinek van megfelelő fegyelmezettsége, van megfelelő tapasztalata, józansága, függetlensége. Tehát pont a humanitárius segélynyújtásban szerintem nem kéne ezt a korhatárt bevezetni. Persze az önkéntességnél, más területeknél ösztönözni kéne az, hogy fiatalok, sőt még fiatalabbak jelentkezzenek, de szerintem a humanitárius segélynyújtásnál ez nem érvényes. Köszönöm. Ha megengedik, akkor én is hozzátennék valamit, mielőtt visszaadnám a szót a jelentéstevőnek. Erikének igaza van. Azon kéne elgondolkozni, hogy mindenek a projektnek mi a célja? Mit próbálunk elérni? Vannak kétségeim. Olyan ez, mintha egy fiatalok projektjévé kívánnánk ezt tenni. Szerintem nem feltétlenül ez a legjobb üzenet, amit a, a szegényebb országokba eljutathatunk, hogy tapasztalatlan fiatalokat küldünk Európából. Gánában volt például múlt héten, Afrikában nagyon sok, nagyon sok olyan fiatal van, akik számára jó lenne egy ilyen típusú lehetőség. Szerintem nem arra van szükség, hogy fiatalokat küldjünk oda, és hogyha humanitárius segélyre van szükség, segéről van szó, akkor lehet, hogy pont tapasztalattal rendelkező személyeket kéne elküldeni, orvosokra, ápolónőkre gondolok. Tehát nem arról van szó, hogy belekostoljanak a fiatalok a munka világába az Európai Unión kívül. Tehát a korhatár kérdése, hát ez egy nehéz, ez egy kevés dió és ahogy Enrique is mondta, lehet, hogy mondjuk a, akár a nyugdíjasok is alkalmasabbak lehetnének erre. Nem tudom, hogy most túlságosan összekutyulunk-e dolgokat, hogy, a, hogy az ifjúsági program, ami az Erasmushoz kicsit hasonló, egy kicsit más kontextusban alkalmazzuk, ebben nem mennék most bele, de Elenének, Eleni Deukarusznak visszaadom a szót, hogy előadóként lezárja ezt a mai eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az elhangzott véleményekért, minden elhangzott véleményt és észrevételt komolyan megfontolok majd. Most három dolgot hadd mondjak el. Eddig nem volt alacsony az érdeklődés, A fiatalok számára nehéz volt finanszírozást találni, a humanitárius segélyszervezetekhez nehéz eljutni, hogy meglegyen a képzettségük, hogy ezen a területen elindulhassanak. De véleményem szerint eléggé lelkesek voltak a fiatalok. És Guerrero Salamurral egyetértek abban, hogy ha valakit erre a területre küldünk, akkor annak egy érett személyiségnek kell lenni, és nem csak a lelkesedés kell, hogy fűtse, persze ez is nagyon fontos, és ez is életeket menthet. I, I, I say this to everybody. Második dolog, nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy, ne hoz, hogy létrehozzunk egy önkéntes hadsereget. Önkéntes hadsereget szeretnénk, csak nem hivatásos önkéntes hadsereget. Jó, köszönöm szépen, akkor várjuk a, várjuk a véleményt, és a Kulturális Szakbizottság kollégáival is várjuk az együttműködést. Ezt lezárjuk ezt a napirendi pontot, következik a 12-es napirendi pont. Ez is egy új EU-s program, az új MFF égisze alatt Interreg, interregionális együttműködés alapvetően határon átnyúló együttműködés az EU-n belül, ennek, a, ennek azért van egy külső ö, dimenziója és harmadik országok, illetve tengeren túli országok. Eleni Teokarosz ennek a vélemények és az előadója, ma sok munkája van, parancsolja Eleni. tíz percünk van az egész napi pontra. Úgyhogy bemutatnád a véleményt, aztán a többi kolléga gyorsan jön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kemény napom volt ma. Nos, az Európai Területi Együttműködési Kezdeményezés Interreg célja, hogy elsegítse az Európai Unión belül a tagállamok együttműködését, illetve a tagállamok és harmadik országok együttműködését. Azt várjuk tőle, hogy ez az új rendelet tervezet 2021 és 2027 között egyszerűsíteni fogja az együttműködést az Európai Unió határain túl. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió jövőbeli külső finanszírozási eszközei, például a szomszédsági fejlesztési, illetve a nemzetközi együttműködési eszköz, valamint a tengeren túli területekre vonatkozó program erőforrásaik egy részét átcsoportosítják az Interregnek, mert egy egységes Európai Unión belül és annak határain túlmenő együttműködési alapot, vagy interreg alapot nem lehet jogszerűen létrehozni. Ez a javaslat összhangban van az új európai regionális fejlesztési alap prioritásaival is, amelyek intelligensebb, zöldebb alacsonyabb, széndiokszid kibocsátású, összekapcsoltabb, szociálisabb Európa, amely közelebb van az állampolgáraihoz. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, de úgy gondoljuk, hogy javítani kéne rajta, hogy jobban tükrözze a fejlesztési együttműködési céljainkat. A javaslataink ezért a következőekre összpontosítanak. Az összes interreg összetevő hozzá kell, hogy járuljon a fenntartható fejlesztési célokhoz, illetve a szegénység megszüntetéséhez, ahogy azt a 208-as cikk a szerződésben, a Lisszaboni szerződésben kimondja. Koherenciára van szükség az Európai Uniós politikák között, hogy az SDG-ket elérjük, és ezért az Interreg programok stratégiájának demonstrálniuk kell, hogy a program hogyan járul hozzá a fenntartató fejlesztési cél előér, eléréséhez, ahogy ezt a 2030-as agenda is tartalmazza. A tengeren túli területek és országok is részt vehetnek az Interreg programokban, de ennek konkrét kihívásai lesznek. Ezért ezek az országok teljes mértékben figyelembe veendőek akkor, amikor a programokat megtervezzük. Társulási szerződésekkel kell a szociális-gazdasági fejlődést elősegíteni ezekben az országokban, illetve ezzel tudjuk elősegíteni az ezen országok és az EU közötti együttműködést, ezen országok és területek állampolgárinak a prosperitásához is imigyen hozzájárulva. Az Európai Unió célkitűzései és nemzetközi megállapodásai is figyelembe vendőek, mint például a COP21, a nemek közötti egyenlőség dimenzióját is az összes interreg komponensből be kell emelni, valamint a jó kormányzás, klímaváltozás, szegénység csökkentése, határ, igazgatás, migráció, stb. Az alapvető jogok és szabadságok előmozdítása, a civil társadalom támogatása és a nem állami a nem állami szereplők szerepének előmozdítás és a korrupció elleni küzdelem is fontos elemei a javaslatnak. Elnök asszony érdeklődéssel várom az ön és a kollégák hozzászólásait. Köszönöm szépen, nem nagyon sok időnk van, de van itt pár árnyék előadott Szeller úr, kíván hozzászólni? És, és utána Cecil Kienge. Nincs sok időnk. Weil wir gerade im Regionalausschuss a regionális szakbizottságban pont most beszéltünk az Interreg stratégiáják erősítéséről, hiszen az Interreg keretében megvan a jó lehetőség arra, hogy határokon átnyúló módon működjenek együtt a régiók és az intézmények is. Mostanáig az Interreg programok többnyire az Európai Unión belülre korlátozottak, és legfőbb ideje jeleznünk innen a szakbizottságból, elmondanunk, hogy határon átnyúló jelleggel indítsuk el az Interreg programokat. Viszont ehhez mindenképpen szükségünk van arra, hogy a fejlesztési szakbizottság is támogassa azt, hogy az Interreg programok az eszközökben ne ö, csökkenjenek, hanem maradjanak legalább a mostani szinten. Azért, mert az regionális együttműködés és a területi együttműködés mostanáig is pozitív eredményeket hozott a kohézió egyre növekvő keretében. Mindenképpen szükség lenne arra, hogy legalább maradjon az eszközök korábbi szintje. Ezt a fejlesztési együttműködéshez kellene még kapcsolnunk, és az interregen dolgozó európai intézményeknek kellene bevonniuk az interekbe ezt az együttműködést, tehát akkor átnyúló együttműködést. Így nem tekinthetjük csak a bizottság ügyének, vagy a tagállamok ügyének ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Cecil, maximum két percben, jó? Grazie, Linda. Köszönöm, Linda. Linda, köszönöm Elenének is a munkát, és ahogy azt a kolléganő elmondta, egyetértek azzal, hogy az aktív részvételt kell elérhetővé tenni a Interreg programban a harmadik országok részéről is. Azt gondolom, hogy ez a vélemény nagyon jó kiindulási alap, nagyon sok régis bizottsági javaslatot és pozitív kiinduló alapnak tartunk. Azt gondolom, hogy az Interreg az egyik legsikeresebb EU-s program, hasonló az Erasmushoz, és azt gondolom, hogy ez növeli az Európához való tartozás érzését az európai polgárok körében. A területi függetlenséget növeli, és ezt prioritásként meg kell tartanunk. Bár látunk, egyenlenséges elképzelésrendszert is a tagállamokban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a határokon túli együttműködést megerősítsük. Nekünk a szakbizottságban oda kell arra figyelni, hogy az interreg programok a külső beruházási alapokon keresztül betartsák ennek az alap elgondolásait. A civil szervezeteknek az Interréghez úgy gondolom, hogy leegyszerűsített hozzáférést kell biztosítani, természetesen ezt ellenőrizni kell. A szegénység megszüntetése, a fenntartó fejlődés, a klímaváltozás ellen, elleni harc, tehát a 2030-as agenda kell, hogy a programok alapjául szolgáljon. Nagyon fontos a kisebbségek védelme továbbá a tagállamokon belül, avagy a harmadik országokban, a partner, partnerországokban. Azt gondolom, hogy a, lág, hogy a legsérülékenyebb személyekre kéne koncentrálni, és remélem, hogy a jelentéstevőnek hála jó lesz majd az együttműködés. Eleni egy perc alatt lehet, egy perc alatt lehetne összefoglalni ezt a témát. A bizottságra nincs időnk, sajnáljuk. A tolmácsok 7 óra 00 kor abba hagyják a munkát, akkor majd legközelebb folytatjuk. Jó. Módosító benyújtásának hat, határideje október 26-a 10 óra. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a bizottságtól, elnézést, hogy nem tudtam megadni nekik a szót. Le, talán legközelebb a következő ülésünk holnap reggel 9 órakor lesz a 2Q2-ben, 2Q2-ben meghallgatás lesz, és utána a Szaharov díjról szavazunk. Holnapot várunk mindenkit, köszönöm. Köszönet a tolmácsoknak is.